Mes chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Napirendünk hatik pont, hatodik pontjával folytatjuk a munkát. Ezmecsere Enver Hoxhájjal, Koszova külügyminiszterével. Szeretném szeretettel üdvözölni a szakbizottságunkban Edward Kukan kollégával közösen, aki a az Európa és a délkeleti delegáció vezetőjével, tehát szeretettel üdvözlöm vendégünket, ember Hoxály urat, Koszova külügyminiszterét. Nagyon sok esemény történt a mi közös munkánk során, az együttműködésünk során. A választásokat követően az új kormány megkezdte a munkáját, és egy sor kihívással szemben az ország nagy örömünkre szolgál, hogy a Belgárd Pristina dialógus keretében az utolsó tárgyalás nagyon sikeres volt, és fontos témákban sikerült előrelépni, például a szabad mozgás, kölcsönös, a diplomák kölcsönös elismerése, és a polgári társadalommal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatás. Mindez pozitívan hat az állampolgárok életére, és szeretnék gratulálni a két pártnak ezekhez a sikerekhez. Nagy örömünkre szolgál, hogy megszületett a megállapodás, hogy azt végrehajtják. Nagyon jól tudják, hogy az Európai Parlament erősen támogatja a vízum kedvezményeket Koszovóval szemben, és késedelem nélkül szeretnénk megkezdeni Koszovóval a vízum kedvezményekről szóló egyeztetést. Természetesen ezek a kedvezmények azt is jelentik, hogy Koszovónak egy sor kritériumot teljesítenie kell, beleértve a visszafogadást és a visszaillesztését az Európai Unióba távozott személyeknek. A kormányunk nagyon aktív volt ezen a területen, és Szeretnénk meghallgatni, hogy önök mit várnak tőlünk, és hogy áll a helyzet. Miniszter úr, öné a szó, és bevezetőjét követően folytatjuk az eszmecserét. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Tisztelt eh, képviselők! Számomra nagy öröm az, hogy itt lehetek, és eh, köszönöm szépen, hogy lehetőséget eh, nyújtottak arra, hogy ma önökhöz szólhassak. Nagyon jó lehetőség ez számunkra, hogy eszmét cseréljünk, és mivel 8 évig, több mint 8 évig parlamenti képviselő voltam hazámban, nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Nem hiszem, hogy túl sok időt kellene szakítanom arra, hogy egy hosszas beszédet tartsak. Először is szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy a koszovói köztársaság egy fiatal állam, békét, biztonságot és lehet kíván teremteni a régióban, és arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy az elmúlt három évben sikerült szinte semmiből egy államot, egy társadalmat létrehoznunk, és ez számos ország segítségével történt, főként az európai országok segítségével, akik nagyszerű munkát végeztek, és a honfitársaim is nagyon hálásak ezért a támogatásért. Másodszorban, ahogy az asszony is jelezte, az elmúlt hónapokban alkotmányos válságba kerültünk. Két elnök is arra kényszerült, hogy lemondjon és fiatal államként meg kellett próbálnunk megoldást találnunk. Sikerült egy új elnököt megválasztanunk. A Balkán első női elnökét választottuk meg. Ő képviseli az országunkat, és ő pártsemleges elnök. Ez azt mutatja, hogy Koszovó elkötelezett a jogállamiság tiszteletben tartása mellett, elkötelezett amellett, hogy politikai stabilitást hozzon létre, és elkötelezett amellett, hogy az egész társadalmat képviselje. A harmadik elem, amit szeretnék kiemelni ma, az az, hogy a fő célkötözés az az volt, hogy hogyan lehetne egy több etnikumú társadalmat kiépíteni. Tegnap a Nemzetközi Irányító Bizottság Pristinában járt, 25 tagállam képviseltette, 25 állam képviseltette magát, és itt valóban sikerült átadnunk azt, hogy mit is értünk el az elmúlt három évben, és az elmúlt három évben több mint 90%-át sikerült végrehajtani az Atiszári tervnek, és Koszovó ma már egy több etnikumú társadalom. Az elmúlt három évben több mint 200 millió eurót fektettünk be azért, hogy öt új önkormányzatot hozzunk létre, amiket főként a szerb kisebbség képvisel, 26 parlamenti képviselő van, akik kisebbségi képviselők, kisebbségekből származnak, és képesek voltunk több etnikumú intézményeket is létrehozni, központ, illetve lokális szinten is. Ugyanakkor arról is tájékoztatnám önöket, hogy az új kormány a szegénység elleni küzdelemre, a korrupció elleni küzdelemre, a szervezett bűnözés leküzdésére koncentrál. Ugyanakkor szeretnénk javítani a gazdasági fejlődés feltételeit, reformokat szeretnénk végrehajtani, főként az igazságszolgáltatás és a közigazgatás területén. Nagyon örülök annak, hogy az elnök asszony említette a Pristinához kötődő párbeszédet, illetve a pár, Pristina és a Belgrád közötti párbeszédet. Ez egy olyan párbeszéd, amit az ENSZ határozata írt elő az elmúlt év szeptemberében. Ez a párbeszéd technikai kérdésekre fókuszál. Sikerült időközben már három megállapodást elérnünk, amelyek három fő kérdéssel foglalkoznak. Az első a, az egyetemi diplomák kölcsönös elismerése, a második az emberek szabad mozgása, a harmadik pedig a földkönyvi, a telekönyvi kivonatok, jegyzékek kérdése. Az év során szeretnénk majd további megállapodásokat is megkötni, és szeretnénk valóban előre mozdulni ezen párbeszéd kapcsán. Pristina nagyon rugalmas lesz, komoly és elkötelezett annak irányába, hogy a párbeszéd sikeres legyen. Ugyanakkor szeretnénk jó kapcsolatokat kiépíteni a régió szomszédjaival, nagyon jók a kapcsolataink Macedóniával, jók a kapcsolataink Montenegróval, jók a kapcsolataink Albániával, és ezek a kapcsolatok nem csak politikai jellegűek, hanem kereskedelmi és gazdasági jellegűek is. Hogy rövidre zárjam az előadásomat, és szeretném megválaszolni majd a kérdéseiket természetesen. Az elkövetkező hónapokban, közép és hosszú távon nagy változások várhatóak. Az első az az, hogy hogyan fogjuk integrálni Koszovó északi részét, ahol a szerb állam párhuzamos struktúrái is működnek, és az a megközelítésünk itt, hogy nem szeretnénk egy befagyott konfliktust itt, soha nem fogadtuk el a terület ezen részének megosztottságát. Ugyanakkor nem szeretnénk erőszakot sem alkalmazni itt. A második dolog az az, hogy a gazdasági fejlődése az országnak néhány hónappal ezelőtt egy nagyon jó gazdasági tervet dolgoztunk ki, amit a legjobb szakértőkkel dolgoztunk ki Európában, illetve az országban. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy javítani lehessen az ott élők, az emberek gazdasági helyzetét. A harmadik kihívás nagyon fontos számunkra, ez pedig az, hogy hogyan lehetne egy európai perspektívát elérni, egy konkrét perspektívát, ezért szeretnék önöktől további támogatást kérni, főként a vízum ütemterve tekintetében. 15 millió lakója van a Balkánnak, és 2 millió ebből koszovói, és ők nem tudnak vízummentesen utazni. Nem azt kérjük, hogy ebben az évben, vagy akár a következő évben valósuljon meg a vízummentesség. Az Európai Unió támogatását eh, abban kérjük, hogy megvalósuljon a vízum úti terv, és hogy sikerüljön teljesítenünk a követelményeket. Sok minden történt már ezen a területen az elmúlt két évben, de hogyha sikerülne a vízum úti tervet létrehozni az év végére, akkor az megfelelő lendületet adna, és a kormány elkötelezett ennek irányába. Másodszorban szeretnénk strukturált kapcsolatot kiépíteni az Európai Unióval. Koszovó az egyetlen olyan ország a régióban, amelynek nincsenek strukturált kapcsolatai az Európai Unióval, és eh, ez megváltoztatja, megváltoztatna nagymértékben az EU és Koszovó közötti kapcsolatokat. Ezt szeretnénk a lehető legjobban kihasználni a szociális és gazdasági reformok szempontjából. Tisztelt külügyi szabizottsági képviselők, tisztelt elnökasszony, az egyetlen cél, amivel egy kis ország rendelkezhet, az az európai célkötőzés, az európai integráció egy olyan dolog, ami előreláthatóságot, stabilitást jelentene nekünk, ugyanakkor ez lenne a legjobb kerete a jó irányításnak és a reformoknak is. Amiért mi függetlenek eh, eh, vagyunk, az azért van, mert a népeknek jók van ahhoz, hogy létezzenek, viszont eh, a régió népei nem létezhetnek az európai perspektíva nélkül, és az európai perspektíva a lehető legfontosabb egyetlen célunk ez. A végezetül szeretnék köszönetet mondani mindannyiuk számára a támogatásukért, amiket az elmúlt évben tanúsítottak, és köszönöm mindenkinek azt is, hogy támogattak más országokat is a régióban. A múlt héten Horvátországban jártam egy csúcs találkozón, és az elmúlt hat év munkája Horvátországban és az az új lendület, amelyet a tárgyalások lezárása jelent, ezt lehet a legjobban kihasználni ahhoz, hogy eh, ugyanilyen fajta perspektívát lássunk az én országom számára is. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, hogy szólhattam ma önökhöz, és természetesen várom a kérdéseiket. Merci. Köszönöm, miniszter úr. Megnyitom az eszmecserét kérem a kollégákat, hogy maximum három percig beszéljenek, azért, hogy a napi rendet tartani tudjuk. Edward Kukán úr az első, dél-kelet-európai országok delegációjának a vezetője. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, engedje meg, hogy sok szeretettel üdvözöljük önt az Európai Unió délkelet-európai delegációjának parlamenti képviselői nevében üdvözöljük önt a külügyi szakbizottság ülésén, és nagyon örülünk annak a lehetőségnek, hogy megvitathatjuk önökkel és önnel a koszovói jelenlegi helyzetet és a várható fejlődéseket. Úgy gondoljuk, hogy az az interparlamentális párbeszéd, amelyet a koszovói parlamenti képviselőkkel folytatunk, mindig nagyon professzionális légkörben zajlik, és nagyra értékeljük azt, az, azt a módot, ahogy a partnereink részt vesznek ebben a párbeszéd folyamatban, és általában mindig azon fontos kérdésekkel szoktunk foglalkozni, amelyekkel Koszovó szembesül. Szeretném azt is megerősíteni, ami elnökasszony részéről elhangzott a felvezetőben, hogy ön számíthat az Európai Parlament támogatására, Koszovó célkitűzéseinek megvalósítása a területén, az Európai Uniós integráció területén. Ugyanez vonatkozik a vízum liberalizációs ügyre. A parlament mindig is támogatta azt a tényt, ahogy ön nagyon helyesen megfe- kifejtette, hogy 50 millió balkáni polgárból csak 2 millió nem részesül a szabad utazás jogából, és mi mindig arra kérjük a bizottságot, hogy ne halogassa, hanem kezdje el minél hamarabb el a tárgyalásokat a koszovói hatóságokkal az ütemtervvel kapcsolatban. Ez az ügy nem könnyű természetesen, de szeretném elmondani, hogy mi mindig az önök oldalán állunk és szívesen segítünk. Egy megjegyzést szeretnék azért megtenni. A vízumliberalizáció természetesen nagyon fontos, az önök polgárait nem úgy, polgáraival nem úgy bánnak, mint más országok polgáraival, és természetesen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de egyúttal szeretném megemlíteni azt, hogy nagyon sok más téma is van, amivel lehet foglalkozni a vízumliberalizáción kívül, gazdasági reformok, egyéb kérdések, amelyekkel ön bemutathatja azt, hogy önök az európai integráció felé haladnak. Természetesen vízumliberalizációra igent mondunk, de természetesen nem ez az egyetlen terület, ahol tudunk előrelépést tenni. Két megjegyzést szeretnék tenni, és kérem erősítse meg, vagy magyarázza meg, hogy a koszovói külügyminisztérium előkészítette a külpolitikai stratégiát, és ha esetleg arra egy kicsit bővebben ki tudna térni, hogy mi ennek a stratégiának a lényege, melyek azok a legfontosabb prioritások, amelyeket ez a stratégia tartalmaz, ha esetleg erre kicsit bővebben ki tudna térni. Említette ugyebár a párbeszéd folyamatot, de talán itt is kérnénk további magyarázatot. Tudjuk, hogy a koszovói ellenzék súlyosan kritizálja ezt a párbeszédet, és azt is tudom, hogy holnap lesz egy parlamenti vita erről a párbeszédről, és a kritikusok azt mondják, hogy ez nem felel meg Koszovó érdekeinek, nem átlátható, a parlament nem kap elegendő információt ezzel kapcsolatban, esetleg, hogyha kicsit bővebben kifejteni az önök elképzeléseit azzal kapcsolatban, hogy hogyan is vélik megvalósítani ezt a párbeszédet. Na most ugye a vízumliberalizációval kapcsolatban elmondtam a véleményemet. Még egyszer, miniszter úr, üdvözlöm, és, és legyen kérem meggyőződve arról, hogy ön itt barátok között van. Köszönöm szépen, Kukan úr. Lunacek asszonyi a szó, ő a koszovai témában az előadónk. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a frakcióm nevében, és úgy gondolom az egész parlament nevében a koszovai külügyminisztert itt a külügyi bizottságban. Nagy örömömre szolgál, hogy ma párbeszédet tudunk folytatni önnel. Kukán úr elég sok aspektust említett már, de jó magam is szerettem volna beszélni ezekről a témákról, azért megpróbálom nem megismételni azt, amit ő már elmondott. A dél európai delegáció ellátogatott néhány héttel ezelőtt Koszovóba, sőt hónapokkal ezelőtt, ugye májusban, meglátogattuk a parlamentet, nagyon aktív a parlamentjük, és jó magam is régóta vagyok képviselő, tudom, hogy a kormányoknak néha nem tetszik, amikor nagyon aktívak a parlamentek, de mégis én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív jelzés arra vonatkozóan, hogy fejlődik a demokrácia országában. És nagyon érdekelne a holnapi parlamenti vita, a következő hetekben Koszovóba látogatok újra, úgyhogy első kézből kapok majd információt a fejleményekről. Néhány kérdést szeretnék föltenni, illetve néhány megjegyzésem is lenne. Úgy gondolom teljesen igaza van, hogy Koszovó nagyon stabil ország a régiónak. Néhány szomszédos országban, Albániában például választási problémák vannak. A koszovói választásoknál is voltak persze problémák, de mostanra a helyzet bár nem fog ezzel mindenki egyet érteni, de véleményem szerint stabil. Sok vita eszmesere folyik, mindezt pozitív változásnak látjuk a választásokat követően, decembert követően. Kérdésem az önhöz. Azt mondta, hogy Például a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc területén sok feladatuk van. Milyen jogi témák vannak most a parlament előtt? Milyen törvénytervezetek? Hiszen az egyik kritika, hogy áldozatvédelemre vonatkozóan nincs törvényük. amikor eh, korrupci- korrupciós események vannak, szervezetbűnözés ellen akarnak harcolni, akkor nagyon fontos az áldozatvédelem. Mostanáig nem volt ilyen törvény. Van már ilyen törvény, vagy van ilyen jellegű tervük? Ez egy konkrét kérdés. A költségvetés teljes kérdése. A miniszterelnök a választási kampány során ígéreteket tett, költségvetést a parlament elfogadta, a köztisztviselők fizetésének emelésével van egy IMF-es problémájuk, tudna erről részletesebb információt adni, illetve meg tud-e minket nyugtatni arról, hogy a költségvetés a jövőben nem lesz olyan problémás, mint más európai országokban. Koszova és Szerbia közti párbeszéd tekintetében. Nekem is az a benyomásom, hogy volt, van itt lépés, és ez nagyon jó jel, hogy a két kormány asztalhoz ült, és a kölcsönös bizalmat építeni, ami korábban nem létezett. Mit tesz a kormányuk azért, hogy a koszovai közvéleményt meggyőzze, maga oldalára állítsa? Ez Koszovó számára nagyon fontos, Ugye hát nagyon fontos, hogy Szerbia esetleg jelölt országa válik, úgyhogy mi, akik Koszovot támogatjuk, a tanács és a bizottsággal folyamatosan próbáljuk azt elérni, hogy nagyon fontos, hogy Koszovó is előrelépjen ezen a területen. Mit tesznek önök itt? Az utolsó témám a vízum liberalizáció. Parlament védi erősen Koszovó jogait, és úgy gondolom, hogy az egyik legjobb esélyekkel rendelkező ország az önöké. Önök mit tesznek a visszafogadási területén? Az utóbbi hónapokban mi történt ezen a területen? Hiszen a bizottság hamarosan valószínűleg zöld utat ad, szabad utat ad önöknek a vízum kedvezmények területén. Elnök, köszönöm szépen! Most a koordinátorok következnek. Franka úr, még egyszer kérem kollégák, hogy tartsák be a felszólalási időt. Köszönöm elnök asszony, az e- Európai Néppárt nevében szólok hozzá, és szeretnék, én is szeretném üdvözölni a miniszter urat, konkrét kérdéseim vannak. miniszter úr azt mondta, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a szomszédos országokkal szeretnék kicsit részletesebb információt hallani a szerbiai kapcsolatokról. El tudná elmondani, hogy melyik területen értek el jelentős előrelépést a szerbiai kapcsolatokban, és milyen témák vannak még függőben. Aztán miniszter úr Szeretném, ha beszámolna nekünk arról, hogy az Egyesült Államokkal föntartott kapcsolatban milyen prioritásaik vannak. A következő kérdésem, hogy volt-e akár formális, akár informális kapcsolatfelvételük az Európai Uniós olyan tagállamokkal, amelyek még nem ismerték el Koszovót. Köszönöm. Páncer Júri a szó, szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is szeretném üdvözölni a miniszter urat a szocialista frakció nevében itt az Európai Parlamentben. Rövid megjegyzéseim lennének, amelyek kérdéseket is tartalmaznak. Nem tagadom, hogy, és elismerem, hogy történt előrelépés a koszovói témákban, és az kétségtelen, hogy önök szeretnék Koszovót előrevinni ezen az úton. Ugyanakkor azért csatlakoznék Lunacek kolléga felszólalásához is. Mit is jelent az, hogy koszovai stabilitás? Mert van aktív és van passzív stabilitás. Azt elismerem, hogy egy bizonyos passzív stabilitás már létezik Koszovóban. Nagyon sok tennivaló van még azért, hogy az ön bevezetőjében is elhangzott célokat elérjék. Például gazdaság és szociális fejlődés területén, ami megfeleljen a igényeknek, és megfeleljen a koszovói állampolgárok elvárásainak és igényeinek. Bizonyos témákban a jogalkotás területén előre kell lépni, igazságszolgáltatás területén is van még tennivaló, a tanúk kérdése is függőben van, de általában az igazságszolgáltatás témával foglalkoznia kell. Erősebben és látható módon kell fölépni a korrupció és a bűnözés ellen, ki kell bővíteni a demokratikus haladás lehetőségeit Koszovóban. Azért mondom mindezt, mert azt most nem szeretném, hogy egy olyan vita nyíljon meg, ami persze jogos lenne, hogy el kellene fogadni egy sor elvet, ugye többért többet Koszovóval szemben, vagyis, hogy nagyobb támogatást és segítséget tudna adni az Európai Unió, hogyha Koszovó jelentősebb erőfeszítéseket tenne, és láthatóbbak lennének ezek a előrelépések, a haladás maga. Végül két dolgot szeretnék még megjegyezni. Kérdezem az ön véleményét egy olyan gondolatról, ami szerintem az egész régió, az egész területre vonatkozik. Igen, az igaz, hogy nagyon jól kapcsolódtuk Albániával, Macedóniával, de a legfontosabb téma, ezt ön is tudja, a szerb kapcsolat. Már csak azért is, mert Szerbia úgy tűnik, hogy az európai lehetséges integráció útjára lépett. Koszovó véleményem szerint objektív módon szervesen kapcsolódik a szerbiai fejleményekhez. Ezért nagyon fontos, hogy történjenek előrelépések mindenek előtt észak-koszovai problémák megoldása érdekében, másrészt pedig egy sokkal szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében a regionális, egy regionális fontos szomszédos országgal vízum témával kapcsolatban. Természetesen mi támogatjuk azt, hogy felállítsunk egy úti tervet, és több lehetőséget adjunk a koszovói állampolgároknak. De önnek is tudnia kell, hogy ez az aspektus szorosan kapcsolódik azokhoz az előrelépésekhez, amelyeket az említett témákban Koszovó tenni fog. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kácsino, a liberális frakció képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Ambassador. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, eh, tisztelt delegáció, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy közvetlen párbeszédet folytathatunk eh, egymással, és én, mint eh, szerbiai jelentéstevő szeretném emlékeztetni önt még egyszer arra, hogy nagyon fontos, hogy a koszovói szervek képviselőit bevonják a pristinai és Belgrád közötti párbeszédbe. Én ezt többször kihangsúlyozom, hangsúlyoztam. Itt főként ugyebár a Szerbiával ápolt kapcsolatokról van szó, és éppen ezért szükség van arra, hogy minél hamarabb a szerb kisebbséget bevonjuk ebbe a folyamatba. Az ötödik forduló már zajlik, és további párbeszédre van szükség a jövőben is, és úgy gondolom, hogy nagyon jó le jel lenne nem csak a kétoldalú kapcsolatok és a jó politikai légkör miatt, hanem a régió szempontjából is nagyon gyümölcsöző és előnyös lenne ez. Szeretnék gratulálni önnek a párbeszédben elért jelenlegi eredményekért, méghozzá arról a megállapodásról van szó, hogy személyigazolványon lehet beutazni Szerbiába mert mi is hosszú időn keresztül harcoltunk azért, hogy nyugat-balkáni országokba személyigazolványjal be lehessen lépni. Önök ezt elérték, éppen ezért nem értem, hogy néhány kormányzati párt, illetőleg ellenzéki párt miért kritizálja, hogy ez nem elegendő. Ez egy óriási lépést jelent előre, és önöknek minden okuk megvan arra, hogy büszkék legyenek erre az eredményre és tekintettel arra tényre, hogy Koszovó egy fiatal állam, fiatal intézményekkel, fiatal tapasztalatokkal, szeretnék néhány tanácsot adni önnek arra, hogy, a pár, hogy az ellenzékkel mélyebb párbeszédet folytassanak az ellenzéki pártok képviselőit itt fogadtuk, Kukán úr itt volt, és más kollégák is és egy nagyon nehéz párbeszéd bontakozott ki. Az ő politikai elképzeléseik a jövőre nézve, Koszovó jövőjére nézve, az ő állásfoglalásuk arra nézve, illetve azok a provokációk, amelyek adott esetben az általános légkör destabilizációját eredményezhetik. Ez a légkör nem semmiképpen sem produktív, sem Koszovó, sem a szomszédos államok, sem a széles régió szempontjából. Én abban hiszek, hogy a fiatal ellenzéknek fel kell nőnie, és úgy gondolom, hogy elérkezett az idő, hogy szerényebbek legyenek, felnőttebbek legyenek, érettebbek legyenek, és Koszovónak van arra lehetősége, hogy az ilyen típusú közös munkát el tudja végezni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Danzsan úr szó, ő a Biztonsági és Védelmi Albizottság elnöke. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Nagy örömömre szolgál, hogy fogadhatjuk önt itt ebben a funkciójában. Ismerem szakmai felkészültségét, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy a koszovai kormány önt kinevezte külügyminiszternek. Három megjegyzésem lenne. Először a dialógusról szeretnék szólni jó magam is szeretném üdvözölni, hogy nagyon fontos előrelépést sikerült elérniük Pristina és Belgrá közti párbeszéd területén. Amikor beindult ez a párbeszéd, akkor egy kicsit szkeptikusok, szkepticizmust ért tettünk, vagy éreztünk, félemet éreztünk, és nem igazán láttuk a lelkesedést a koszovai oldalról. Szeretném önt ösztönözni arra, hogy nagyon aktívan folytassák ezt a párbeszédet, hiszen ez alapvetően fontos az egész régió számára, de az Európai Unió számára is, hiszen nem szabad csak gondolatokkal folytatni ezt a párbeszédet. A feltételek fönnállnak, az első eredményeket sikerült elérni, úgyhogy a legfontosabb, hogy javuljon az állampolgárok élete és a szerb állampolgárok élete is. És ez alapvetően fontos az önök országa és a régió számára. A párbeszéd nem a statutumról kell, hogy szóljon, nem szabad, hogy kétségbe vonja azokat az államokat, amelyeket már elismertek, han, és a párbeszéd úgyse tudja kötelezni Szerbiát, Belgrádot, hogy elfogadja önöket, ha nem akarják elismerni önöket. A legfontosabb, hogy aktívan és hátsó gondolatok nélkül haladjon ez a párbeszéd. Így mindenképpen pozitív lesz és eredményes. Második megjegyzésem az ÖLEX misszióra vonatkozik, vagy EULEX misszióra vonatkozik. Ez az Európai Unió egyik legnagyobb missziója. Ilyen vállalása korábban soha nem volt. Úgy gondolom, hogy önöknek is tudniuk kell, hogy a misszió azért van ott jelen, hogy önöket támogassa. Az utóbbi hetekben, az utóbbi hónapokban egyrészt a sajtóban, másrészt a mm, koszovai politikai vezetők részéről is kétségbe vonták az EULEX tevékenységét, pedig véleményem szerint az igazságszolgáltatás területén és más területeken is együtt kell, hogy működjenek az eulex hiszen az EULEX célja, a misszió célja, hogy tényleges jogállam alakulhasson ki önöknél. Ezért kérem az önök hatóságait is, hogy mindenképpen támogassák az EULEX tevékenységét, a misszió tevékenységét. Harmadik megjegyzésem, ez a koszovai politikai klímára vonatkozik. Véleményem szerint, hogy előrelépés történt, említette, hogy nemrég válság volt, de ezt sikerült megoldaniuk. Úgy gondolom, hogy a koszovói politikai osztálynak meg kell értenie, hogy az extrém polarizáció a, ugye a nemrégi konfliktusra kapcsolatban illetve a politikai területen is ez a polarizáció nagyon veszélyes lehet. Hát önök körül, a szomszédos országokban, azon országban, amelyekkel nagyon jó kapcsolatuk, láthatják, hogy mihez vezet az extrém polarizáció. Az megakasztja a demokratikus előrelépést az a politikai osztály, amelyhez ön is tartozik, szeretném kérni, hogy győzze meg őket, hogy nézenek a távoli jövőbe, és kerüljék el ezt a túlzott polarizációt. Elnök, úgy gondolom, hogy a miniszter úr talán most már ezekre a kérdésekre választathatna, és aztán folytatjuk az eszmecserét. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen um, a kérdéseiket, a megjegyzéseiket. Úgy gondolom, hogy uh, fontos számunkra, fiatal ország számára és számomra is, mint külügyminiszter számára, azt, hogy meghallgassam az önök tanácsát számos kérdésben, amelyek az önök vélemény szerint is fontos. Megpróbálom minden kérdést megválaszolni. Kevés az idő, de megpróbálok minden kérdésre választ adni. A gazdasági fejlődése eh, Koszovónak a legfontosabb kérdés számunkra, és a kormány nagyon keményen dolgozott azon, hogy egy új kormánytervet adjon közre a gazdasági fejlődés tekintetében. A mi országunk az egyetlen ország, amely ki van zárva minden mechanizmusból, európai mechanizmusból, ami a kereskedelmi kapcsolatokhoz kötődik. Szerintem ez nem a legjobb környezet ahhoz, hogy gazdasági fejlődést érjünk el. Jelenleg úgy, még, úgy működünk, mint egy elszigetelt sziget a régióban, el vagyunk szigetelve Európa irányába. Azt kérem önöktől, hogy jobban támogassák az országunkat a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából. Ez nagyon lényegi számunkra. bizonyára érték azt, hogy milyen fajta támogatást kérek önöktől, amikor a kereskedelmi kapcsolatokról beszélek az Európai Unió és Koszovó között. Másodszorban a külügyi politikai stratégia. Az elmúlt eh, négy-öt hónapban mindenképpen egy eh, dokumentumot szerettünk volna kiadni a külügyi politikáról, és ennek a fő célja az az, hogy hogyan lehetne stratégiai kapcsolatot kiépíteni Európával, illetve hogyan lehetnek stratégiai partnerséget képíteni az Európai Unió bizonyos tagállamaival. Kis ország vagyunk, nem engedhetjük meg eh, magunknak azt, hogy az összes, a világ összes országával legyen partnerségünk, ezért itt koncentrálnunk kell bizonyos pontokra. A második része a dokumentumnak az azt illetve hogy hogyan lehetne jobb elismerést elérni az ország számára, 76 állam ismerte eddig el Koszovót, hogy önök is tudják, és nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb elismerést elérjük a világ többi részétől is, és lesznek pozitív hírek az elkövetkező hetekben is, és természetesen az utolsó kérdés az az, hogy megpróbáljuk úgy kialakítani a politikánkat, hogy definiálni tudjuk az álláspontunkat a régióban, és szeretnénk jó kapcsolatot elérni a szomszédainkkal. Önöknek is meg tudtam mutatni ezt a dokumentumot, mert a külügyi politika egy kis ország esetében nagyon fontos, hogy ezt megosztjuk a főszereplőkkel, de a legfontosabb az az, hogy hogyan lehet rövid, hosszú és középtávon konkrét aktivitást elérni az európai tagság irányába, az ENSZ tagság irányába, és annak irányába, hogy egy teljesen elismert állam legyünk. A harmadik kérdés a párbeszédhez kötődött, és számos kérdés kötődött ehhez. Hadd tisztázzam ezt, a párbeszéd nagyon fontos ahhoz, hogy bizalmat sikerüljön kiépíteni Pristina és Belgrád között. Jó hiszemben szeretnénk együttműködni, és Pristina mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy normális kapcsolatunk legyen Belgráddal, és amit elértünk az elmúlt hónapokban, ezekkel a három, ezzel a három megállapodással, ez nagyon fontos lépés volt előre, és hajlandóak vagyunk arra, hogy a múltat magunk mögött hagyjuk, ami kulcsfontosságú. Ugyanakkor a párbeszéd nem a státuszról szól, a státusz már egy lezárt fejezet, nem a területi integritásról, a szuverenitásról szól a párbeszéd, de nem is arról, hogy megváltoztassuk országunk alkotmányos rendjét, de ez a legjobb eszköz ahhoz, hogy javíthassuk embereink életét, és hogy regionális együttműködést érjünk el, és felkészítsük mindkét országot, Koszovót és Szerbiát az Európai Unió irányába. Tisztelt parlamenti képviselők, el kell mondjam, hogy nem csak három megállapodást tudunk elfogadni, hanem igazából már hat megállapodásról lenne szó, hogyha Belgrád rugalmasabb lenne. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a legnagyobb kérdést a végrehajtás jelenti. Elmondhatom, hogy mi végre fogjuk hajtani azt, amit amiben megállapodtunk, de hogy Belgrád kész lesz -e arra, hogy létre, hogy végrehajtsa a három megállapodást, azt meglátjuk. A tanúvédelem a szervezett bűnözés elleni fellépés, a korrupció ellenes harc, ezzel kapcsolatos kérdésekben elmondhatom, hogy azon vagyunk, hogy lezárjuk az első tervezetet az új tanúvédelmi törvényről, de mindannyian tudják, hogy az EURLEX, az Európai Unió igazságügyi missziója a lehető legjobb program a tanúvédelem szempontjából talán a lehető legjobb olyan program, ami létezik a régióban, és az egyik olyan program, amely a világ többi része nem létezik. Költségvetési növekedés volt, a fizetések növelését elértük, az IMF-fel kapcsolatos viszonyunk kapcsán elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogy egy újfajta kapcsolatot építsünk ki az IMF, az IMF-fel, és hogy elmondhatom önöknek azt, hogy azért kellett növelni az emberek fizetését, mert 50%-os fizetésemelésről beszélünk, és ott ez meglepi önöket, de 250 eurós fizetése van egy középiskolai tanárnak, és ezért növeltük 50%-kal ezt a fizetést. Tehát nem óriási változtatásokról van szó. Azt is láttuk, hogy a közigazgatásban dolgozók nem motiváltak azon a fizetési szinten, amivel rendelkeztek, és nagyon sokan elhagyták a közigazgatást. És ezt a döntést azután hoztuk meg, hogy áttekintettük a közigazgatás működését az elmúlt három évben. Ismételten egy párbeszéd kérdése volt az, hogy mennyire kommunikálunk az állami szektorral, mennyire tájékoztatjuk a civil társadalmat a média, és hogy mennyire átlátható az a párbeszéd. A találkozók minden fordulójánál a közvéleményt, a médiát, a parlamenti képviselőket tájékoztattuk az előrelépésről, amit elértünk a párbeszéd során, de az embereknek különböző véleménye lehet a párbeszédről. nem csak um, a kormány részéről, hanem a más felek részéről is, és mindenki támogatja ezt a párbeszédet. Ez egy nemzetközi kötelezettség, és uh, nagyon fontos uh, növelni, illetve javítani a kapcsolatokat a szerb köztársasággal. A visszafogadást illetően vagy van egy nagyon jó programunk önkormányzati szinten, a polgármestereket és meghívták, koordinációt dolgoztunk is, a költségvetést neveltük, nagyon sokan visszatértek, és sikerült őket integrálni, és biztos vagyok abban, hogy szeptemberre már egy sokkal pontosabb információt is önök elé tudunk tárni, a visszafogadást illetően. Kérdeztek a Szerbiával fenntartott kapcsolatokról is. A Szerbiával kapcsolatos viszonyunk kapcsán az a legfontosabb, hogy Szerbia elfogadja a valóságot és elfogadja Koszovó függetlenségét. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy átlépjünk a múlton, és nem csak a nagyon jó régiós együttműködést szeretnénk, jó párbeszédet, hanem szeretnénk egy régión belüli megbékélést is. Az USA-val fenntartott kapcsolataink nagyon jók. Keményen dolgozunk azon, hogy a fő állami képviseletekkel, szereplőkkel jó kapcsolatot tartsunk fenn. van-e bármilyen formális, informális kapcsolatunk az öt olyan ország, amelyek nem fogadtak el bennünket. Ezek nagyon komplex területeket képviselnek. Az öt bennünket el nem ismerő ország közül a közvéleménye leginkább hidegebb vagy keményebb, mint a politikusok véleménye, de a legfontosabb kérdés amit meg kell válaszolnom külügyminiszterként, amikor a világ többi részére látogatok, és amikor a politikusok, a média és más képviselők megkérdezik tőlem azt, hogy az Európai Unió miért nem képes arra, hogy meggyőzze ezt az öt bennünket államfogadó országot, és ilyenkor politikusként azt kell mondjam, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés számomra, mert én meggyőződéses európai vagyok, és erősen hiszek az európai elképzelésben, és tudom, hogy ez időbe telik, amíg elfogadnak bennünket. Az elmúlt évben a nemzetközi bíróság egy véleményen állt elő, azt illetően, hogy Koszovó a nemzetközi szabályoknak megfelelően jött létre, és ezen vélemény után senki sem az Európai Unió tagállamainak sincs oka arra, hogy ne fogadjanak el bennünket. Észak-Koszovó egy rövid megjegyzés. Nincs olyan ország Európában, amely administratív ellenőrzést gyakorolna egy második ország területe felett. És úgy vélem, hogy ami ott történik, az Európa ellenes megközelítés. Azt kérem önöktől, hogy még jobban támogassanak itt bennünket. A koszovai szervek bevonása a párbeszédbe. Szeretném elmondani önöknek azt, hogy van egy külön küldöttünk, aki foglalkozik a párbeszéddel, a hírasszony, és úgy gondolom, hogy ők mindannyiuk nevében beszélnek. A koszovói szerbek jól tájékoztatva vannak, és eh, ahogy önök is tudják, a koszovóiakat is sikerült jól bevonni az egész országban, az elmúlt 10-12 évben a cél az az volt, hogy a befagyott konfliktust megoldjuk. Utolsó válaszom az ellenzékkel fenntartott párbeszéd Szerintem nagyon jó az eszmecserénk az ellenzékkel. Tudjuk, hogy ez mennyire kulcsfontosságú, ugyanakkor az ellenzékkel folytatott párbeszéd gyakran nagy projektekhez, elképzelésekhez kötődik, és elmondhatom, hogy van egy óriási elképzelésünk, egy közös elképzelésünk, ez az európai közeledés, európai tagság. Egy napon talán, nem is akarok időt említeni, de azon vagyunk, hogy ennek a nagy projektnek a tagjai lehessünk. Ellenezzük az egyetnikumú államokat a Balkánon, nem akarjuk a határokat, és szeretnénk továbbra is egy sokszintű, sokféle állam lenni. Köszönöm, miniszter úr. Még hárman kértek szót, úgyhogy még egyszer kérem, illetve most már azt kérem, hogy kettő percnél tovább ne beszéljenek, hiszen még a miniszter úrnak is lehetőséget kell adni a válaszadásra. Atkins úr, ECR részéről. Elnök asszony, szeretném én is üdvözölni önt a többiekhez hasonlóan de talán folytathatnánk a szerbiai kérdés megvitatását, ha jól emlékszem, nemrég a miniszter helyettes vagy a miniszterelnök helyettes is jelen volt ebben a szakbizottságban, és ő is beszélt arról, hogy mire van szükség, mit kell elvégezni. Az volt a benyomásom, hogy itt csak beszéd volt, tettek nem követték. Éppen ezért szeretném még egyszer kitérni arra, hogy mi történik önök és Szerbia között, mert nagyon emlékeztet ez a görögök és a törökök közötti viszonyra nagyon sokat beszéltek, nagyon kellemesen mosolyogtak egymással, de semmi különösebb nem történt. Köszönöm szépen, Belder úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt külügyminiszter úr, üdvözlöm, én sokat jártam az önök régiójában, és az Európai Parlament részéről néhány évvel ezelőtt koszovói fiatal vállalkozókkal beszéltem, és aggódtam a vállalkozói klíma miatt. Erről tudnál beszélni, milyen szerepe van a kibővített koszovói diaszpórának az állam képítésében. E, ismerek néhány befolyásos üzletembert jó ötletekkel. Mi az ő hozzájárulásuk? Utolsó kérdés, mi a helyzet a közvetlen külföldi befektetésekkel? Ez is nagyon fontos a szorítás szempontjából a vízummentességhez megfelelő népességi jegyzékre van szükség. Ez is nagyon fontos, hogy Atkinson sem említette. Ezekre szeretném megkapni a válaszokat. Köszönöm. Utolsó felszólaló, Posselt úr, néppárt. Köszönöm szépen, A néppárt árnyék jelentéstevőjeként szeretnék még egyszer rámutatni arra, hogy ez a ház nagy többséggel felkérte azt az öt államot, akik még nem ismerték el Koszovót, hogy tegyék ezt meg. Még ezt, ezt a felhívást még egyszer szeretném megismételni, nem csak azért, mert Koszovó számára fontos, hanem mert az Európai Unió számára is fontos, hogy egységes álláspontot tanúsítsunk ebben a fontos politikai kérdésben. Gratulálok önnek hazájában a, a demokrácia fejlődéséhez, gratulálok a szomszédsági kapcsolatok javulásához, és nem az a véleményem, hogy csak nem szer, hogy nem az a véleményem, hogy csak Szerbiáról van szó, hanem más országokkal is nehéz helyzet alakult ki. Éppen ezért üdvözlöm Koszodó, Albánia, ma, és és a maghreb országok, illetőleg a visegrádi államokkal ápolt kapcsolatot. Az első kérdésem, beszéltünk ugyebár a kisebbségek részéről, de vannak Szerbiában is kisebbségek, például az albánok Presevóban. Mit történik annak érdekében, hogy a határon élő kisebbségek azonos státuszt élvezzenek? A koszovói szerbek elismerést élveznek. De mi történik mondjuk a szerbiai kisebbségekkel. Az a véleményem, hogy a, a kisebbségeket bilaterálisan megilletik a jogokat, és hasonló szinten kell őket védeni, ha stabilizációt akarunk megállítani. Meg. Mi a véleményük az Ajlex helyzetéről a, Mitrovic, a Mitrovicai régióban? Az Ajlex az ott teljes egészében integrálva van, és illetve milyen problémákat lát? És az utolsó kérdésem, nagyon örülök annak, hogy Koszovóban a dolgok ilyen jól alakulnak, de azt is látnunk kell, hogy hogyha a Szerbiával el akarjuk indítani a párbeszédet az Európai Unió vonatkozásában, mit lehet tenni annak érdekében, hogy hogy Koszovó és Európai Unió közötti párbeszédet egy harmadik fél blokkolja, tehát ő adott esetben Szerbia a helyzetét arra használja fel, hogy Koszovó is az EU közötti kapcsolatokat blokkolja. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Miniszter úr, öné a szó. Kérem, adjon választ a kollégáknak, és foglalja össze az eszmecserét. Uh, Köszönöm szépen. Ami a Szerbiával ápolt kapcsolatainkat illeti. Először is úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon hosszú tárgyalási folyamat áll mögöttünk 2005 és 2007 között az úgynevezett Bécsi tárgyalások, és én magam is három éven keresztül részt vettem ebben a tárgyalási folyamatban. Alapjában véve egy olyan folyamatról volt szó, amit Mátya Antiszári vezetett, amelyek, aki az, e- az ENSZ speciális megbizotja, küldöttje volt, és ő azt mondta, hogy egy felügyelt független státusza legyen Koszovónak. Ebben a tárgyalási folyamatban mi elfogadtunk jóformán mindent, amit el kellett fogadnunk, meg kellett tennünk, és ma arról szeretném ön tájékoztatni, hogy 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben, amikor részt vettünk ebben a tárgyalásban, és keményen dolgoztunk a Matiszári terv megvalósításában, akkor ott elhangzott, hogy valamikor 2015 táján meg fogjuk tudni ezt valósítani. Szeretném elmondani, hogy az Attiszári tervnek több mint 90%-át mára már megvalósítottuk, és más balkáni államokkal kötöttünk megállapodásokat, azt tanulmányozzuk, hogy, hogy mit csináltunk az elmúlt három évben más országok viszonylatában. Azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb célkitűzés. Azt tudom mondani, hogy minden okunk megvan arra, hogy büszkék legyünk. Na most, ami a kisebbségek integrációját illeti, úgy gondolom, hogy sikerült drámai módon megváltoztatnunk a helyzetet amit itt ma elmondtam, az nem csak egy szép mese, hanem valóban arra szerettem volna kitérni, hogy mi a reális helyzet az a véleményem, hogy Szerbiának egyszerűen tudomásul kellene vennie azt, hogy Koszovó független. Nem akarjuk senkinek se az életét ellenőrzés alá vonni Belgrádban, és azt várjuk el, hogy Belgrád is adja fel azt a megközelítését, amelyet ideig követelt hétfőn, amikor Belgrádból valaki jön, azt javasolja, hogy osszák fel az országot, kedden azt javasolja, hogy legyen területcsere, harmadik nap azt mondja, hogy legyenek nagy monolitikus államok a Balkában, akkor a negyedik napon azt mondja, hogy mi legyen ezzel a befagyasztott folyamattal. Mit írunk 1999-et vagy 2011-et? Az én országom, az én hazám, és talán a szlovén kollégák meg tudják azt ítélni, Szlovénia ma az Európai Unió tagja, és hamarosan Horvátország is megtette ezt az óriási lépést ebbe az irányba, és ugyanúgy, ahogy Montenegro, aki szintén kinyilvánította függetlenségét 2006-ban, mi pedig 2008-ban tettük meg ezt ugyanezt. Mi egyszerűen elvesztegettünk 20 esztendőt, és nem szeretnénk további 10 évet elvesztegetni. 20 évet azzal vesztegettünk el, hogy itt a Balkánról beszélgettünk, hogy mi volt a helyzet a 90-es években. Az eulex tehát Svédország, Norvégia, Dél-Afrikáig és Portugáliától New Yorkig vettük föl a kapcsolatokat, és a koszovóiak hazatértek, nagyon sokan tértek haza, és nagyon sokan beruháztak Koszovóban csak egyszerűen elveszett megint három évünk. Most azon dolgozunk, hogy a nulláról fölépítsünk egy társadalmat és egy gazdaságot. 1999. Eh, eh, júniusa és 2008 között eh, békefenntartás volt itt a legfontosabb feladat. Mindenkit meghívtunk, hogy vegyenek részt az ország építésében. A diaszpora részére egy új minisztériumot hoztunk létre, és két hónappal ezelőtt felkértünk mindenkit, hogy térjen vissza a hazájába. Na most, ami pedig a polgári jogokat, szabadságjogokat illeti, ez is a párbeszédnek a része, és reméljük, hogy az év végéig meg tudjuk oltani, meg tudjuk oldani azt a kérdést, hogy a népesség nyilvántartás eh, el tud indulni. Az albán kisebbség Szerbiában, erre is szeretnék kitérni, csak szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy nagyon sokan elhagyják otthonaikat, mert rosszul vannak integrálva, azért, eh, mert a oktatási helyzetük eh, nem a legjobb, és úgy gondolom, hogy a szerb kormánynak a feladata az, hogy többet tegyen az ő integrációjuk érdekében, viszont úgy gondolom, hogy, hogy a koszovói szerbek helyzetét nem szabad összehasonlítani az északi helyzettel. Ami az EULEX-et illeti, meg elhangzott itt kritika is, de a kritika főként az északot érintette. Az északon kialakult helyzet azt teszi szükségessé, hogy az EULEX-nek többet kellene tennie ahhoz képest, amit idáig megtettek. Északon ott ö, biztonságra és a jogállam elveinek figyelembevételére van szükség. Az EULEX egy olyan misszió, amelyet mindenki támogat, és idáig nagyon jó munkát végzett. Ami a a Koszovó Szerbia és az európai perspektíva közötti párbeszédet utat illeti, úgy gondolom, hogy mindkét országnak csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, nem ugyanazon a napon, de úgy gondolom ugyanabban az órában, ugyanabban a percben, ez a véleményem. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm, hogy részt vett ezen az eszmecserén, ez tényleg valóban nagyon érdekes volt kollégáimnak azt javaslom, hogy egy rövid szünetet tartsunk, mielőtt átérünk a napirend hetedik pontjára. Köszönöm. Well, it's my turn to wish. Kedves kollégák, most én köszöntöm Önöket, és én vezetem be a következő témát a napirenden. Ez egy meghallgatás az Emberi Jogi Albizottsággal együtt, és a Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együttműködve. A eszmecsere a 2010. december 19-i elnökválasztásról és az azóta kialakult helyzetről. Tehát az Emberi Jogi Albizottsága közösen tartjuk ezt az eszmecserét, ahogy mondtam. Úgyhogy üdvözlöm Andrzej Csigbet, aki velem közösen fogja elnökölni ezt a Belarusszal kapcsolatos eszmecserét, valamint Jacek Pocsabicot is üdvözlöm, aki a delegáció vezetője. A helyzet romlott Belarusban, és különös figyelmet fordítunk arra, hogy mi is történik ott, szankciók is elfogadásra kerültek, és remélem, hogy a meghívottak által tartandó prezentációk alapján még több információt tudunk kapni arról, hogy mi is történik ott. Csibur, a szó. E, chciałbym bardzo serdecznie... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt itt ezen az ülésen ez egy nagyon fontos elem ma arra utalni, hogy követnünk kell azt, hogy hogyan alakul a helyzet Fehér Oroszországban a választások után. És azt is figyelemmel kell kísérni, hogy milyen elnyomást alkalmaznak a korábbi jelöltökkel szemben. Az elnyomás gyengült, és eh, azt láthatjuk, hogy azért az emberi jogi aktivistákkal szemben, illetve a médiával szemben továbbra is eh, rossz a helyzet Fehér Oroszországban. Meghívtunk ma szakértőket is, akik részt vesznek ezen az együttes ülésen. Eminens képviselőkről van itt szó. Egy olyan képviselőről, aki nagyon is jól ismeri az ottani helyzetet, az a jelentés, amiről ma beszélünk, azt eh, a nemzetközi helyzettel foglalkozó bizottság hozott létre. Van egy nemzetközi hálózat is a civil szervezetek eh, szempontjából, amit képviselnek, és eh, röviden felvázolják a helyzetet, főként a különböző szövetek szempontjából Fehér Oroszországban a Minszki demonstrációkat december 19-én szétverték, ez pont a választás napján, és ennek a, a kihatását is szeretnénk megvitatni. Ezen kívül van egy független jelentéstevő is, Deko úr, aki követi a helyzetet április óta, attól tartanak, hogy Fehérországban súlyosan megsértik az emberi jogokat, most a, az elmúlt év decemberében tartott választások után, és ezért bíztak meg Dekórat azzal, hogy írja meg ezt a jelentést. A következő felszólalónk egy ö, emberi jogi központot vezet, Dekó úr, beszélni fog majd arról, hogy eh, hogyan lehetne alkalmazni az EBSZ különböző eh, eh, feltételeit. A hamarink meghívottunk Bielicki úr, aki elnöke az emberjogi központnak, a Biasznak. Ő ez az egyik legfontosabb és legaktívabb emberi jogi szervezet Fehér Oroszországban, nagyon sok tevékenységet végeznek az embriók megvédése érdekében, főként a politikai szempontból, társadalmi szempontból szeretnék elérni a változásokat. A fehér orosz igazságügyi miniszter többször megtiltotta a különböző tüntetéseket. Bialyacki úr is itt van körünkben ma. A Minszki Bíróság az ő szervezete ellen ítélt, és a fehér orosz törvények értelmében akár 6 hónap börtönbüntetésre is ítélhetik. Végezettől abban se voltunk biztosak, hogy Bialyácki úr el tudja elmondani elközeléseit a Fehér jelenlegi helyzetről. A nemzetközi közösség ennek alapján is láthatja azt, hogy mennyire súlyos a helyzet Fehér Oroszországban. Meg fogjuk hallgatni a vendégeink hozzászólásait, és Ismételten megadom a szót az elnök úrnak. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, Andrei. Neil Mjármán úrnak adom át a szót, tessék. Thank you, <coughs> thank you Chairman. <coughs> And, uh, thank... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy hozzájárulhatok a vitához a Fehér Oroszországban kialakult helyzetről. Az én munkám december 10 2010. december 19-i eseményekre összpontosít, arra a tüntetésre, amely az elnökválasztások kapcsán bontakozott ki, és az én jelentésem elég részletesen foglalkozott ezekkel az ügyekkel, és szeretnék nagyon röviden kitérni azokra a kulcsfontosságú eseményekre, amelyek azokon, azon a napon bekövetkeztek, és illetve mi a helyzet Fehér Oroszországban az egyesülési joggal. A fe, Fehér Oroszország nem írta alá az Európai Emberi Jogi Kartát, és aláírt egy másik nemzetközi kartát az emberi jogokról, és, nagyon és, ennek, és ennek szövege nagyon hasonlít eh, az Európai Emberi Jogi Kartához, és eh, ami az európai konvenciókban a egyesülési szabadság megvalósítását illeti, ez sokkal szélesebb körű, és mi ennek alapján szeretnénk felelősségre vonni a belorusz hatóságokat, hogy betartották-e ezeket az előírásokat. Ami pedig december 19-i eseményeket illeti, technikailag a belorusz törvény alapján ez a tüntetés törvénytelen volt, nem, nem tájékoztatták előzetesen a belorusz hatóságokat arra, hogy egy ilyen tüntetésre sor kerül, és, ez a gyüle, és természetesen az a lényeg, hogy a tüntetés ez is ez, ez a tüntetés békés marad-e, és a rendőrségnek kell gondoskodnia a békés tüntetők védelméről. Tehát technikailag ez a tüntetés törvénytelen volt, de mindaddig, ameddig ez a tüntetés békés marad, addig a hatóságok feladata az, hogy megvédjék a tüntetők jogait. Elé, hosszú, az este korai szakaszában a tüntetés nyugodt volt, békés volt, és a rendőrségi jelenlét viszonylag alacsonynak volt mondható. Ezt követően számos incidens történt. Egy, voltak incidensek a tüntetés elején, de a tüntetés vége felé következtek be további incidensek. Az államhatalom beavatkozott, és Vladimir Döklert, illetőleg néhány újságírót is a rendőrség letartóztatott, a rendőrség beavatkozása aránytalan volt, és ez az aránytalan magatartás az, ez este további szakában is folytatódott. Azt tudom mondani, hogy Minszk központja békés maradt, körülbelül 30 ezer fő, fő vett részt ezen a tüntetésen, e, egész sor elnök jelölt beszédét hallgatták meg, a tüntetők jó hangulatban voltak, és a későbbi időszakban olyan személyek, akik nem vettek részt korábban a tüntetésben, el, kormányzati épületeket támadtak meg az erőszak nem volt provokált, és nincs indok arra, hogy miért indult el az erőszak. Provokátorok eredményezték-e, vagy adott esetben maguk a tüntetők. Ebből a szempontból érdekes, ebből a szempontból érdekes azt látni, hogy nem fontos, hogy ki provokálta ezeket a e-, ezt az erőszakot, de a tüntetésnek ez a része nem volt békés, és erre nem vonatkozott az emberi jogok védelme. Az állami épületek közötti között és körül a rendőrség, illetőleg a tüntetők között erőszak bontakozott ki, és ez az állam beavatkozását provokálta. A rendőrség beavatkozott, és a békés tüntetőkkel szemben is beavatkozott, és erőszakos módon törekedett a tüntetés feloszlatására. Ezen kívül nem foglalkozott a rendőrség azzal, hogy békés vagy erőszakos tüntetőkkel szemben lépett fel. A parlamenttel a parlament környékén a helyzet még mindig békés volt ekkor, és az a véleményem, hogy a rendőrségnek nem volt oka arra, hogy megtámadja a tüntetőket, ennek ellenére megtette méghozzá 30 perc elteltével. Rendkívül erőszakos módszereket használt a rendőrség arra, hogy a tüntetést feloszlatja, feloszlassa és a tüntetőket elfogja azokat az embereket is letartóztatták, akik nem tanúsítottak ellenállást, és békésen igyekeztek a helyszín elhagyására. Ez volt a legfontosabb aggodalmunk, amikor az állam reakcióival foglalkoztunk. A fehérorosz állami hatóságok azzal, érv, azzal érveltek, hogy a parlament elleni erőszak súlyos cselekménynek minősül, és éppen ezért ők felelősek arra, hogy megvédjék a parlament épületét, és a tüntetők is részt vettek ebben az akcióban. Az a véleményünk, hogy a tüntetők túlnyomó része békés volt, és az erőszakos eső, események től távol tüntettek. Az Európai Bíróság természetesen úgy döntött, hogy a tüntetőknél meg kell bizonyosodni arról, hogy mennyiben békések vagy mennyiben erőszakosak, és a tüntető, tüntetés szervezőit ezért nem lehet felelősségre vonni az állam képviselői természetesen más álláspontot képviseltek. Nagyon sok elnök jelölt, aki részt vett a tüntetésen, nem vett részt az összetűzések megszervezésében és, a, és sem annak kivitelezésében. Előfordul az is, hogy természetesen valakit azért büntetnek meg, mert be nem jelentett tüntetéseket vesz részt, vagy szervez meg, de amennyiben ezek békések maradnak, nincs ok arra, hogy a tüntetők ellen fellépjenek a rendőrök. A, a, a rendőrhatóság nem vizsgálta a államhatalmi szervek által végrehajtott e-, e-, erőszakot, embereket rendkívül gyenge lábakon álló vádak alapján ítéltek el, és nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a bűnüldözési eljárás, illetőleg a börtönbüntetéseket is felülvizsgálják a megfelelő fórumok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Dökon professzornak. Köszönöm, elnök úr. Különösen nagyra értékelem, hogy megkértek arra, hogy az EBS belarusz témáról készült jelentésének előadóiként előadást tartsak önöknek, és két mellettem ülő úr is nagyon jelentős munkát végezett, ismerem az ő munkájukat. A moszkvai mechanizmus keretében kaptam ezt a feladatot. 14 tagállam vesz, állam vesz részt a moszkvai kezdeményezésben. A hivatalos jelentésemet 2011. június 15-én nyújtottam be Bécsben az EBS állandó tanácsa előtt. A Cseh köztársaság a 14 ország nevében, valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok nagyon fontos állásfoglalást fogadtak el. Oroszország diplomáciai szinten keményen lépett föl, ezek az állásfoglalások formálisan és tartalmailag is nagyon felhívják a figyelmet a belarusz helyzetre. Az EBS honlapján közétettük a jelentést, és hamarosan orosz nyelven is elérhető lesz. Az EBS foglalkozik a nyomonkövetéssel nem tehetünk úgy, mintha semmi nem történt volna december 19-ét követően. A nemzetközi helyzetben természetesen más válságok is most napirendre kerültek, főleg a mediterrán területre, az arab tavaszra gondolok, de az arab tavasz nem válhat európai télé. A Washington Postban márciusban megjelent egy interjú a belarusz elnök részéről, és ő maga is ott már elítélte a Tahir téren történteket. Az ötödik pillérről beszél most már az országa tekintetében. Az EBS nevében ketten is föléptek a téma, témával kapcsolatban. Miatovics asszony, aki a médiaszabadság témával foglalkozik az EBS-nél, és július 1-én felhívta Lukasenko elnök urat, hogy szüntessék meg az újságírók elnyomását. A következő EBS részéről a következő közlemény Azubalis úr részéről történt, aki az EBSZ jelenlegi elnöke. Július 5-én sajnálatosnak tartotta az erőszakos eseményeket, amelyet a békés állampolgárok ellen követtek el. A Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája és hivatalos állásfoglalást fogadott el az emberi jogi helyzetre kapcsolatban Belarusra vonatkozóan. Nehéz kontextusban született meg a, me- a moszkvai mechanizmus. A civil társadalom és a politikai élet, a diplomáciai élet részéről is többen felemelték a hangjukat. Én magam is láttam filmeket, fotókat a december 19-i eseményekről, sajnos a bizalmi okok miatt ugye ezeket nem lehet közzétenni. Ugyanakkor nem feledhetünk meg a moszkvai dokumentum 6 cikke 2 pontjáról. Ez azt pontosítja, hogy a résztvevő országok semmilyen intézkedést nem hoznak személyek, szervezetek és intézmények ellen, hogyha kapcsolatot vettek föl a szakértői misszióval, vagy információt adtak ki ugyanakkor számomra ez még mindig nagyon aggályos. A jelentésben néhány hónapos időszaka foglalkozunk, de napról napra új esemény történik, rendszeresen megsértik az emberi jogokat. Jelenleg a következtetés csak szigorú és komoly lehet. Minden tanúskodás azt mondja, hogy néhány hangoskodó miatt incidensek történtek, történnek, és erre hivatkozással brutálisan föl tudnak lépni a erőszakszervezetek, ahogy Zserman úr is mondta, a békés tüntetők ellen. Fölépnek, erőszakosan fölépnek a politikai ellenzékkel szemben, a civil társadalom képviselőivel szemben, és a terror uralkodik. Amikor egy államban a félelem uralkodik, akkor nem beszélhetünk jogállamról a nem régi liberalizáció az csak egy zárójeles eseménynek tekinthető, mert maga az autoritár rendszer továbbra is fönnáll, nagyon erős a központosítása a hatalomnak. Az emberi jogokat napról napra megsértik, és nem biztosítják az állampolgárok számára. Elnöki kegyelmet gyakoroltak, de emögött kikényszerített vallomások állnak, hamis tanúszkodás áll, gyorsított eljárások állnak mindez csak a diplomai célokat szolgált. A jelenlegi válság nem csak Belarusra vonatkozik, és nem csak a nagy szomszédjaira, hiszen itt az alapértékek, az alap, az európai építkezés középpontjában lévő alapértékek kerülnek megkérdőjelezésre. Fontos, hogy a nevének megfelelően jogállamot építsenek, hogy megtörténjen a hatalmak szétválasztása, hogy tiszteletben tartsák a politikai szabadságokat, beleértve a szabad véleménynyilvánítás és gyülekedés szabadságát is hogy felépítsék a megfelelő független igazságszolgáltatást, nemzetközi garanciákra van szükség. Konkrét ajánlásokat tartalmaz az én jelentésem, ami lehetővé teszi, hogy Belarus kilépjen ebből a zsákutcából a nemzetközi közösség segítségével, az EBS segítségével, valamint az ENSZ segítségével. A moszkvai mechanizmus nem öncélú terv, hanem ez csak egy fázis, egy lépés, egy kiinduló pont. Nagyon fontos, hogy mindenki részéről érvényes legyen a politikai szándék. Az Európai Parlament főszereplő kell, hogy legyen ebben a kollektív mobilizációban. A BIDDH értékelést készített Belarus a helyi együttműködést úgy értelmezi, mint hogyha a moszkvai mechanizmus az állam ellen szólna. A BDDH választási megfigyelőket is küldött, és ennek eredményeként azonnal bezárták már 2010 végén az Ebesz Minszki irodáját. 2011. június 16-án az Emberi Jogi Tanács egy állásfoglalást fogadott el. 21-en szavaztak mellette, 12-en tartózkodtak. A, minden esetre ez az állásfoglalás az, emberi jogi, az ENSZ emberi jogi fő biztossát felhívja arra, hogy készítsen egy jelentést a helyzet alakulásáról már de, szeptemberre a plenárisra és foglalkozzon az emberi jogi helyzettel az országban. Belarus az előremenekülés nem folytathatja sokáig. Az egyetlen válasz a jelenlegi rezsim ellenében, hogyha valamilyen módon nyomást gyakorolunk rá. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, professzor úr. Most Bielecki úrnak adom meg a szót. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая реакция властей на 19 декабря. az a fő kérdés, hogy a kormány és a hatóságok miért használ a felvonulók, a gyülekezők ellen. Az igazi választ még nem kaptuk meg. Számomra ez a, ennek a reakciónak az igazi oka, hogy váratlanak voltak az események a hatóságok számára, hiszen több tízezer ember ment ki az utcákra és nem tudták, mit kezdenek ezzel a tömeggel. Protestálók voltak, ezek elégedetlen emberek voltak, és valószínűleg ez az oka az erőszakos elnyomásnak, az erőszakos fellépésnek. Napról napra történnek ilyen események. A független újságírókat elnyomják, politikai aktivistákat elnyomják, és ez még mindig jelenleg is fönnáll. Nem tudnak, nem lehet egyik napra a másikra, nem tudják felszámítani, felszámolni az ellenzégeket. Az erőszakos felépést gondosan megtervezik. Ugyanakkor a gazdasági helyzet egészen aktív, hiszen 50 negatív jelenségek alakultak ki. 50%-os most már az infláció, és a hatóságok nem tudják megoldani ezeket a problémákat. Igazából a be, egész belarusz társadalmat érinti a gazdasági és pénzügyi válság, és ez leállította a belarusz gazdasági csodát. A belarusz emberek többsége most már szegénységben ért. Hónapra hónapra gyengül Lukasenko támogatottsága. Mindez kapcsolódik a gazdasági válsághoz, és kapcsolódik ahhoz is, hogy csökken az Oroszországban érkező gazdasági támogatás. Az utóbbi három évben azt láthatjuk, hogy az orosz támogatás, gazdasági támogatás jelentősen csökkent, és a jelenlegi orosz miniszterelnök Putyin évente 4 milliárd dollár biztosít Belarus számára, viszont ez nem elégséges. A Lukasenko által kialakított stratégia és a hatóságok által követett stratégia az, hogy a gáz és kőolaj árakat próbálják kihasználni. Vámuniót akarnak kialakítani Oroszország, Belarus és Kazasztán között. Ugyanakkor a belorusz hatóságok mindent megtesznek azért, hogy függetlenségüket megtartsák, saját gazdaságpolitikát próbálnak végrehajtani, és gazdasági, önálló gazdasági intézkedéseket hoznak. A válság, a gazdasági válság miatt gazdasági, szociális problémák merültek föl, és az interneten nagyon sokan, főleg fiatalok tüntetéseket szerveznek. Nem egy-egy személy, vagy egy-egy vezető, egy-egy csoport szervezi ezeket a gyülekezéseket, hanem számos személy. A közös tényező egyedül az, hogy kimennek az emberek az utcára, tapsolnak, és az ezek az aktivisták gyakorlatilag minden belarusz városban megjelennek és kimennek az utcára. Korábban ilyen események nem történtek. Az elmúlt hónapokban 2000 embert tartóztattak le a belarusz hatáságok, és több mint ezret huliganizmus miatt elítéltek. Voltak olyan esetek, amikor a rendőrség megverte a felvonulókat, és civil ruhás rendőrök is fellépnek a tüntetők ellen. A bíróság a rendőrség által biztosított dokumentumok és információk alapján hoz döntést. A belorusz hatóság egyszerűen nem beszél az ellenzékkel. Láttuk, hogy milyen ítéleteket hoznak a hatóságok. Mostanáig több mint négyezer embert ítéltek börtönbüntetésre, egyszerűen a december 19-i események miatt. Néhányuk nagyon beteg, és a politikai foglyokat börtönbe zárják. A képviselőket arra szeretnénk kérni, hogy továbbra is gyakoroljanak nyomást a belarusz hatóságokra. Az Európai Parlament állásfoglalása és véleménye rendkívül fontos a belarusz fejlemények szempontjából. Egy újságírót nemrég elítéltek, de utána szabadon bocsátották. tiltottak egy újságot is többek közt, és szeretnénk köszönetet mondani önöknek a belarusz aktivisták nevében, és a civil szervezetek nevében, hogy ilyen fontos figyelmet szentelnek, az Európai Parlament ilyen fontosnak tartja a belarusz fejleményeket, a belarusz helyzetet. Reméljük, hogy ez továbbra is érvényes lesz. Meg vagyok győződve arról, hogy a helyzet csak romlani fog. Természetesen ebben fontos szerepet játszik a gazdasági és pénzügyi válság is az belarusz állampolgárok nagyon jól tudják, hogy milyen támogatást kapnak az Európai Uniótól, az Európai Parlamenttől. Azt is szeretnénk kérni, hogy a belarusz állampolgárok számára a vízum árát, a vízum díját csökkentsék. Ezzel konkrétan tudnák bizonyítani, hogy a parlament számára mennyire fontos a belarusz állam. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fogok beszélni, hogyha megengedik. És Grzyb úr példáját követve. Tehát akkor most lengyelül fogom folytatni. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuk számára. Főként szeretném hálámról tanúsítani minden szakértőt, aki Belarusziával foglalkozik olyan szakértőkről beszélek, akik aktívak voltak az EBSZ tagállamokban, vagy olyan szakértőkről, akik az EBSZ nevében ö, léptek fel. Miért ennyire fontos ez számunkra? Bizonyára emlékeznek arra, hogy az Európai Parlament az elmúlt év decemberre óta Buzek úr képviseletével, az elnökünk képviseletével, illetve a a feltartott kapcsolatok képfelelős delegációval együtt mindig is határozottan kritizáltuk azt, ami december 19-én történt, és ami december 19-e után történt. Mi volt a fehér orosz hatóságok reakciója ez idáig? Nos, az objektivitás hiányával vádoltak bennünket, azzal vádoltak bennünket, hogy részrehajlóak vagyunk, és az ellenzéket támogatjuk, viszont az a kritika is ért bennünket, hogy radikálisan ítéljük meg a belső és külső helyzetet Fehér Oroszországban. Azt is hallhattuk, hogy naívak vagyunk politikai szempontból, vagy akár öm, még a folyamatok ellen is hatunk hogyan lehet mindenre reagálni. Amikor találkozunk a fehér orosz partnereinkkel, akkor azt mondjuk, hogy nem mi voltunk azok, nem az Európai Parlament missziója volt az, amely arra következtetésre jutott, hogy a legutóbbi választások nem feleltek meg a nemzetközi standardoknak. Az EBSZ e képviselői mondták ezt. Az EBSZ e volt szinte az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, Eh, amelynek eh, Fehér Oroszország a tagja, tehát nem miattuk az első kritikát. Az emberi jogokat eh, alapvető szinten sem tartják be, a médiaszabadságot is megsértették, ezt mindannyian tudjuk, és ezt megerősítik az nem, nemzetközi szakértők is, egy olyan szervezet is, amelynek Fehérország tagja. Mindig is azt kértük a fehér orosz hatóságtól, hogy tartsák be a jogi szabályokat, amelyeket aláírtak. Hogyha aláírták, aláírtak valamit, amely arra kötelezi az országot, hogy tartsák be azokat a standardokat, akkor azt be kell tartani. Azt is hallhattuk állandó jelleggel, hogy a fehér orosz társadalom, mint minden elnyomott társadalom, nem kész még a demokratikus létre, ezért a demokrácia vezető út Belarusban sokkal hosszabb lesz bizonyos fokig egyet is lehet ezzel érteni. Vannak olyan országok, ahol több időbe telik a demokrácia kiépítése, senki nem kívánja Fehér azt, hogy gyorsan haladjon előre, mint hogy ez Csehszlová- Csehország, Szlovákia vagy Lengyelország tette. Senki nem kívánja azt mondani Fehér hogy változzon meg úgy, ahogy Ukrajna megváltozott, de amit mi látunk Fehér Oroszországban, az nem csak az, hogy nem látjuk azt, hogy bármilyen előrelépés történne, amit látunk az az, hogy inkább visszafele mennek a dolgok. Paranoid reakciókat láthatunk a fehér orosz hatóságok részéről. már akár azt is letartózhatnak valakit, hogyha valaki csak az utcán sétálgat. Ha például valaki elmegy találkozni a barátaival, és nyilvános helyen tartózkodnak, vagy tapsolnak, akár már ezért is letartóztathatnak valakit, és a börtönbe kerülhet. Ez tehát egyfajta paranoid reakció, és ezt tudatosan modom 170 embert tartóztattak le ez idáig ilyenfajta tevékenységért. A véletlenül arra sétálókat is letartóztathatják, például egy eh, terhes nőt is letartóztattak, és ez a nő ennek eh, következtében, illetve amiatt, hogy a rendőrség brutálisan lépett vele szemben, elveszítette gyermekét. Második eh, témakör a média. Po- Pocsobut eh, úr helyzete az abszolút aggasztó. Lengyel újságnak dolgozott, és a december 19-i eseményekről tájékoztatott, teljesen legálisan alkalmazták Félországban, megfelelő volt az akkreditációja is, és letartóztatták, és három hónapos börtönbüntetésre ítélték. Három hónapot le is töltött a börtönben, anélkül, hogy bármilyen bírósági döntés született volna. Azért ítélték el állítólag, mert a fehér orosz elnököt megsértette. Az Európai Unió arról döntött, hogy szankciókat kell foganatosítani. Lajcsák úr, aki az EU-t képviselt ebben az esetben, azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a szankciók most már hatással vannak. Úgy tűnik, hogy a szankciók lehetnek az egyetlen megoldás a fehér orosz rezsimmel szemben. Uh, Köszönöm szépen, most a jelentésünk előadójának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én úgy gondolom, hogy ez a politikai és gazdasági válság, amelyben Fehér Oroszország több mint hat hónapja benne van, ez egy lehetőséget jelent az Európai Unió számára annak érdekében, hogy megvalósítsuk a saját elképzeléseinket, méghozzá egy független, demokratikus Fehér Oroszország jöjjön létre, egy olyan szomszédunk, amely megvalósítja a szociális piacgazdaságot. Másik oldalon a szakértők azt is kihangsúlyozzák, hogy nem térhetünk vissza a korlátozott párbeszédre Minszkel, amely december 19-e előtt létezett, kivéve akkor, hogyha elengedik a politikai foglyokat, és folytathatják tevékenységüket. Hírek érkeztek erről az ügyről, de természetesen szorosan nyomon kell követni azt, hogy milyen feltételeket lehet megvalósítani, hogyha a politikai foglyokat el, szabadon engedik, de még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy több mint 40 politikai foglyot kell elengedni az államhatalomnak. Úgy gondolom, hogy az EU-nak tovább kell együttműködnie Ukrajnával és Oroszországgal is ezzel az, ebben az ügyben. A múlt héten Strasbourgban találkoztunk az ukrán külügyminiszterrel, Konstantin Grisenkóval, és én feltettem neki azt a kérdést, hogy Kiev mit csinál ebben az ügyben, hiszen a kormánya szorosan együttműködik a fehér orosz kormányjal, és nyomást gyakorol Minskre, hogy elengedjék a politikai foglyokat. Azt hiszem, hogy ez egy fontos üzenet Természetesen az is nagyon fontos, hogy Moszkva is megértse, hogy az Európai Unióval folytatott partnerségük modernizálása azt is jelenti, hogy az olyan szomszédok modernizálódása is megvalósuljon, mint Fehéroroszországé. Egyetértek azzal, amikor elhangzott, hogy a belorusz rezsimnek meg kell változnia. Ilyen módon egy új berlini fal jön létre, egy gazdasági fal jön létre az átlag belorusz polgárok számára, akiknek a bérük 25%-át kell ki kell fizetniük azért, hogy egy vízumot kapjanak az Európai Unióba. Múlt héten a, egy kelet-európai kapcsolatokkal foglalkozó német bizottság beszámolt egy tanulmányról, amelynek keretében megkerestek 200 céget, és megkérdezték őket a fehér orosz kapcsolataikról és kiderült, hogy a cégek 25%-a nem képes gazdasági kapcsolatokat képíteni azért, mert vízumnehézségek vannak. Éppen ezért itt előrelépéseket kell tenni, és ezt nem a távoli jövőben, hanem a közeli jövőben kell megoldani. És az utolsó szempont, amire szeretnék kitérni, az, e, az EU-nak természetesen intenzívebbé kell tenni a fehérorosz ellenzékkel folytatott együttműködést, mi ezt meg is tesszük és nagyon fontos, hogy mérsékelt politikusokkal is felvegyük Minskbe a kapcsolatot. A és felvegyük a kapcsolatot a jelenlegi rezsim képviselőivel is, ugyanis néhányan közülük szintén támogatják a reformot, és várják a rezsimváltozást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és kérem, az Euronest parlamenti csoportjának a vezetés, vezetőjét vegye el az, a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé negatív módon fejlődik a helyzet. A jelenlegi találkozónk oka az elnökségi, elnöki választások Fejről Oroszországban. Számomra óriási csalódás volt az elnökválasztás vége, mert a választások előtt reménykedtünk abban, hogy lassanként javul a helyzet. A választások napján azonban teljesen más fejlemények mutatkoztak. Az Euronest keretén belül amelyet Ferrorország részvétele nélkül májusban alapítottunk meg. Itt nem volt lehetőség arra, hogy bevonjuk Ferrorországot az elnöki választások után, az Euronest ben egy olyan csoportot hoztunk létre, amely az Európai Parlament képviselőiből áll, illetve a szomszédsági politika másik öt tagállamának képviselőiből áll. Van egy, képvis, egy az elnök lett az, e- az Európai Parlament, illetve egy moldáv képviselő elnökletéből áll. A munkacsoport az Euronasztán belül, amely Feroroszországgal foglalkozik, az, az Európai Unió kapcsolatával, illetve Ukrajnán kapcsolatával is foglalkozik. Úgy gondoljuk, hogy Oroszország mindenképpen részt kell, hogy vegyen ebben a munkában. Ami viszont Fejrőországot illeti, mi úgy gondoljuk, hogy egy-két dolgot még lehetne tenni. Lenne egy kérdésem a vendégekhez. Olyan személyekről van szó, akik valóban közelről követik az eseményeket Fehér A kérdésem a következő. Mik az esélyei annak, hogy Fehér Oroszországban egy szabad közeg alakul ki, ahol a nemzetközi standardoknak megfelelő választásokat lehet tartani. Ami az EU-t illető, illeti, én úgy vélem, hogy korlátoltak a lehetőségeink. Amit tehettünk, azt már megtettük. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nyitott a fehér orosz állampolgárok irányába, és megpróbáltunk különbséget tenni a fehér orosz állammal, illetve a fehér orosz civil társadalommal szemben fenntartott kapcsolataink során. Ezért úgy tűnik, hogyha a vízummentességet bevezetjük, vagy a vízumkönnyítést bevezetjük, akkor azzal még inkább segíthetünk a fehér oroszoknak. Felmerül a kérdés, mit lehetne még tenni Fehér Oroszország számára, hogyan tudnánk még jobban támogatni az ellenzéket politikai, illetve morális szempontból hiszen az ellenzék munkáját támogatnunk és stabilizálnunk kell. Jónak tartom azt, hogy az ellenzék gyakran látogat a parlamentbe, de láthatjuk azt, hogy utána mi történik majd az ellenzékiekkel az országban. Voltak olyan események, amelyek arra utaltak, hogy Fehér Oroszországban rendőrrezsim alakul ki. Ez további nehézségeket fog eredményezni, de remélem, hogy a külső és a belső nyomás összekötve a gazdasági és szociális válsággal valódi változásokhoz vezetett majd. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Landsbergis úr a szó. Kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék néhány témáról beszélni. Mit is lehet pontosan tudni a december 19-i eseményekről, és mit láttam én a felvételeken? Lukasenko és a KGB-je nagyon jól felkészült, hogy megtámadják a demonstrálókat, hiszen ők az utált politikai ellenzéket képviselik. És egy egész pici ürügyre volt csak szükségük. Néhány személy megközelítette, és fizikai kapcsolatba került a fontos épületek ablakával, ajtajával. össze kéne hasonlítani ezt az eseményt a korábbi választásokat követő eseményekkel, amikor a tüntetők Lukasenko épületét megközelítették, és Milinkevics úr fölhívta őket arra, hogy ne támadják meg az épületet. Mit is ítélt elő később? Fontos személyiségek fontos személyiségeket ítélte el, a nem egységes ellenzék képviselőit. Ezeket sokszor lázadónak nevezik. Tanultunk-e mindebből, és tanultak-e ők mindebből? Mi annak az esélye, hogy egységes demokratikus ellenzék alakuljon ki, hogy konszolidált programot és taktikát állítsanak össze? van-e alapja és lehetősége a hatalom megosztásnak, Köszönöm. Schulz úr, szó. Az én kérdésem pontosan ahhoz kapcsolódik, amelyet Landsbergis kollégám az előbb megemlített, hogy ezek a provokátorok, hogyha egyáltalán provokátorok voltak, mennyire lehetett ezeket beazonosítani, hiszen a tévében lehetett látni a riportokban, hogy bizonyos személyek erőszakosan meneteltek egy épület felé, de voltak nem résztvevő tüntetők is, akiket letartóztattak és el, elítéltek. Természetesen ezeket a személyeket be kell tudni azonosítani. A második kérdésem eh, pedig Alexander Bielerskinek címzem, még hozzá hogy egy ilyen politikai modell, mint például a kerekasztal, amely Lengyelországban volt, vagy Kelet-Németországban, mekkora esélye lenne ennek Fehér Oroszországban a jelenlegi totalitárius rendszerrel kapcsolatban és az ellenzék közötti kapcsolatok ápolásában, hogy adott esetben a következő hónapokban el lehet-e érni ennek segítségével úgymond egy politikai konszenzust. Köszönöm szépen, mondja elnök úr, Kellem úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem felbátorít az, hogy egységes álláspontot vet fel az Európai Unió méghozzá azt az elvet és azt a feltételt hangoztatja, hogy amennyiben a politikai foglyokat elengedik és rehabilitálják, csak akkor van visszatérés a dialógushoz, a párbeszédhez. Ez az álláspont a múlt évben más volt, és a mi vezetőink egyszerűen túlzottan izgatottak voltak, és mindenképpen egy üzletet akartak kötni Lukasenkóval. A kérdésem eh, a vendégeink felé úgy hangzana, hogy az önök értékeléses szerint a Belarus civil társadalom, egy fiatal társadalom Facebookot használ, a komputereket használja, képesek ők a saját szervezeteiket létrehozni, milyen lehetőségeket látnak önök arra, hogy újra létrejön az egységes ellenzék. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb előfeltétel, és engem, és Füller biztos úr engem felbátorított, aki nemrég több belorusz ellenzéki képviselővel találkozott, és arra biztatta őket, hogy, hogy lépjenek egységbe. És a végső kérdésem pedig az, hogy mit lehet személyesen tenni annak érdekében, ahogy támogassuk a politikai foglyokat hiszen itt konkrét személyekről van szó, nőkről, férfiakról, hogy mondjuk kép, képeslapot küldtünk nekik, és ilyen módon is kifejezzük szolidaritásunkat. Köszönöm szépen, Andrikien asszonynak adom meg a szót, köszönöm szépen, és a litván nyelvet szeretném használni. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy csatlakozom ahhoz, amit Proszatevics úr mondott. Igen, valóban a belarusz helyzet súlyosbodik, súlyosbodott az utóbbi hónapokban. De ez pontosan az bizonyítja, hogy mennyire gyenge a rezsim, amikor kis csoportosulások, tapsoló emberek ellen lépnek fel, és leza, letartóztatják ezeket az embereket, ez egy, egy dolgot bizonyít csak, méghozzá azt, hogy reménytelen helyzetbe került a rezsim. Úgy gondolom, meg vagyok róla győződve, hogy össze hasonló események fognak történni. Szeretnék néhány kérdést föltenni Bereszki úrnak és a többi előadónak is. A kérdésem az, hogy önök hogy ítélik meg az Európai Unió helyzetét? az Európai Unió tud-e egy hangon szólni? Hiszen önök szerint bizonyos tagállamok pragmatikusabbak, és kicsit más a véleményük. És ennek talán hatása van Belarusra is. Elnök, köszönöm szépen. Egy sor kérdést tettek fel a kollégák. Pontosan 15 percünk van, akkor be kell fejeznünk ezt a témát. Úgy gondolom, hogy ha mindenki 5 percet kap, az teljesen megfelelő beosztása az időnek a válaszadásra. Meg kell, hogy most fordítjuk, meg szeretném most fordítani a sorrendet. Bejackor, utána Deka úr, és utána a harmadik előadó jönnél szó. Если говорить о будущих парламентских выборах, в следующем году у нас будут парламентские выборы. Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk ugye a következő évi általános választásokat. Következő év őszén lesz egy ilyen általános parlamenti választás, és hogyha valóban biztosítani akarjuk a szabad választásokat, annak akkor és azt hogyha a hatóságok nem hajlandók jelentős változásokat végrehajtani, nem hajlandóak megfelelni az ezeknek a feltételeknek, amelyeket támasztanak velük szemben, tehát a, a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, a politikai szervezetek létesítésének szabadsága. Tehát, hogyha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk, akkor nem fogjuk megélni a szabad, tisztességes választásokat. Azt hiszem, hogy a helyzet jelenleg nagyon dinamikus, különféle forgatókönyvekkel kell most számolnunk, például ősszel elindulnak jelentős politikai kampányok az, ellens, az ellenzék túlnyomó részben már egységes álláspontot képvisel, ez mindenképpen üdvözlendő. És most felmerül az a kérdés, hogy sikerül-e fenntartani ezt az egységességet? Ezt a kérdést nagyon nehéz most megválaszolni. Jelenleg nincs teljesen egységes demokratikus ellenzék. Vannak olyan területek, amelyekben meg tudtak egyezni a, politik, a politikai pártok, például a politikai foglyok szabadon engedése is egy ilyen kérdés, de vannak olyan területek, ahol nincs közös akció, de majd megvárjuk, hogy mi fog történni ősz összé, őszen. De hogy például mi történt olyan országokban, mint Tunéziában, álláspontom szerint, hogyha tömeges tüntetések alakulnak ki a kormányjal szemben, masszív demokratikus folyamatok indulnak el, akkor nem annyira fontos, hogy hogyan léteznek -e olyan struktúrák, amelyek egységesítik a az ellenzéket. Három hónappal ezelőtt ott voltam Tunéziában, és nagyon sokan azt mondták, hogy nincs politikai ellenzék, és alapjában véve saját maguk a tüntetők érték el a változásokat, és azt hiszem, hogy ugyanez fog vonatkozni Fehéroroszágra. Na most, hogy Moszkva mellett van-e az ellenzék, vagy az Európai Unió mellett van-e az ellenzék, ez nem annyira fontos. Sokkal fontosabb az, hogy a hatóságokra súlyos nyomás nehezül, és én úgy gondolom, hogy az ellenzéket a fehér orosz titkosszolgálat is rendkívüli mértékben elnyomja. Nagyon sok nehézség merült fel. December 19-ével kapcsolatban provokátorokról is beszéltünk. Nincs tény, amivel ezt alá lehet támasztani és bizonyítani lehet természetesen megpróbáltuk nyomon követni azoknak a politikai sorsát, akik beverték a parlamenti ablakokat, vagy megtámadták az épületet. De most, hogy ezt mennyire provokátorok csinálták, mennyire nem, de az világos, hogy ezeket a provokátorokat nem fogták el, hanem azokat a békés polgárokat fogták el, akik békésen tüntettek az utcán hogy mennyire voltak közel ezek a tüntetők a parlament ajtajai az ablakaihoz, itt egyszerűen 30 emberről volt szó, habár összesen 15-20 ezeren vettek részt ezekben a tüntetésekben. Ami pedig a kerekasztalt illeti, ez egy nagyon jó ötlet, de nem, nincsenek jelzések, tények jelenleg a Belarus hatóságok részéről, hogy hajlandóak-e tárgyalni. Úgy gondolom, hogy a gazdasági válság nem annyira súlyos még, hogy a Belarus hatóságokat arra kényszerítse, hogy tárgyalásokba bocsátkozzanak az ellenzékkel. A legújabb fejlemények a civil társadalomban talán rámutat arra, hogy a helyzet nem is annyira rossz. Természetesen a hatóságok az elmúlt hat hónapban súlyos nyomást gyakorolnak a belorusz civil társadalomra. Az emberek még mindig nagyon aktívak, és mi azt látjuk, hogy ezek a tevékenységek egyre szélesebb csoportokat vonnak maguk a saját körükbe a civil társadalom túlnyomó többsége részt vesz ezekben a folyamatokban, az újságírók, a különféle aktivisták, ők képesek voltak arra, hogy ellenálljanak a nyomásgyakorlásnak, ha bár politikai ítéletek születtek. Ami az Európai Unió álláspontját illeti, mi egy hangot halljunk, hallunk, az Európai Parlament hangját, jó, jól is halljuk ezt a hangot, de ha most szankciókról beszélünk, akkor ezeket erőteljesebben kellene alkalmazni. Ez számomra egy nagyon fontos eh, üzenet eh, a belarusz kormány felé, és a kormány meg is hallotta ezt az üzenetet. Ugyanis bármilyen politikai nyomásról van szó, bármilyen politikai mechanizmust is használunk Lukasenko felé, vagy a fehérorosz kormány felé, nem hozott eddig eh, eredményt. Azt hiszem, hogy a gazdasági nyomás az, ami valóban érzékelhető a belorusz hatóságok részéről. Köszönöm szépen, Deka professzor úr. Deka professzor úr, köszönöm. Először is a prioritás természetesen a politikai fogvatartottak szabadon bocsátása, de nem csak a szabadon bocsátásuk, hanem a rehabilitációjuk, a minden jogok visszaállítása. Föltetek egy kérdést a szabadsággal kapcsolatos klímáról. Az a benyomásom, hogy Demokrész kardja fenyegeti a emberjogi aktivistákat. A sajtóügynökségek, a nem regisztrált civil szervezetek tudnak dolgozni, de nagyon gyengék, és folyamatosan fenyegetettség nyomása alatt vannak új elnyomó hullám fenyegeti őket. Ahhoz, hogy jól megértsük a helyzetet, azt is tudni kell, hogy az elhangzott, hogy a KGB, a titkos szervezés egyébként meg is tartotta a nevét, hogyan működik. Teljesen az igazságszolgáltatás hálózatba beépült, és sikerült a, a félelem és a fenyegetettség klímáját kialakítania az ellenzékiek, a letartóztatottak e, iskolákban is kihallgatásokat tartottak, fekete listát állítottak föl, bizonyos diákokat eltiltottak az egyetem látogatásától, a kihallgatásokon kikényszerítenek tanúvallásokat. És mindez érvényes a civil társadalom képviselői, az aktivisták ellen is. Az igazságszolgáltatási eljárásba is beavatkoznak, maguk a bírók is félnek, meg vannak félemlítve, az ügyvédek igazából nem is a kliensüket védik, hanem a vádoldalán állnak. Úgyhogy kommunista diktatúra helyzetét, aki ismeri, az igazából csak az értheti, hogy milyen is a helyzet jelenleg. Az Európai Unió részéről természetesen nagyon fontos, hogy egy hangon szóljon, hogy megpróbálja mobilizálni a szövetségeit. Az Egyesült Államok nagyon aktív, de meg kellene találni egy olyan eszközt, amivel Oroszországot is és Ukrajnát is mobilizálni lehetne. olyan szankciókat kellene kialakítani, amelyek intelligensek és célzottak, amelyek nem szakítják meg a kapcsolatot, viszont és gazdasági szinten sem súlyosbítják a helyzetet, hiszen a, akár egy új Kuba alakulhatnak ki, és a lakosság szenvedné meg ezt. Úgy gondolom, hogy a rendszer képviselőivel, a funkcionáriusokkal szoros kapcsolatot kell kialakítani, hiszen nem feltétlenül mindenki támogatja az elnököt. Egyébként persze az elnyomó rendszer az jól működik. A pénzügyi válságot sem feledhetjük el, megoldást kell találni, egy, egy békés átmeneti időszakra, időszakot kellene megindítani egy hihető alternatívát kell felállítani, és természetesen politikai szinten is ez változásokhoz kell, hogy vezessen. Köszönöm. Elnök, köszönöm professzor úr, Jelmen úr. Köszönöm, elnök úr. A politikai fogvatartottakkal foglalkoztunk, és természetesen ez prioritást ez az Európai Unió szempontjából. A említették a rehabilitáció szükségességét, de ebbe bele kell, hogy tartozzon a az esetek újra felvétele és vizsgálata, hogy ne maradjanak olyan helyzetben az emberek, hogy büntetőt előilletűnek számítsanak, és ezért ne tudjanak bizonyos funkciókat ellátni a társadalomban. Úgyhogy teljesen végig kell gondolnunk az összes körülményt, ami alapján elsőfogon elítélték őket. A december 19-i eseményekre való reagálás nagyon fontos. Fontos az igazság, igazságszolgáltatás. Akik az erőszakos cselekményekbe belekerültek, de nem ítélték el őket, ezeket is pontosan be kell azonosítani, és biztosítani kell, hogy őket az igazságszolgáltatás elé vigyék fel kell mérni azt is, hogy kik felelősek, ki adta ki a parancsot a beavatkozásra, ki adott parancsot az erőszakos fellépésre. Szükség van az elszámoltathatóságra az állami erőszakszervezet képviselői részre, akár elnöki szintről van szó, akár alacsonyabb szintről van szó. Egy másik fontos elem, hogy el kell, hogy ismerjük, hogy egy sor különböző formájú protestálásra kerül sor. Sokféle szervezet, sokféle egyén szervezi egész Belarusban ezeket a fellépéséket. Mindig szankciókkal lépnek fel ellenük, er-, erőszakos rendőri beavatkozással oszlatják fel a tüntetéseket. De úgy, mint a földközi tenger déli partjainán történt, vagy pedig ahogy december 19-én is történt, hogy nagyon nehéz a megfélemlítéssel visszatartani és megakadályozni ezeket az eseményeket. Folyamatos az ellenállás, a protestálás. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió erre a helyzetre építhetne. Persze vannak eszmecserék, tárgyalások, egyeztetések, de talán egy szélesebb körű párbeszédet kellene kialakítani a belarusz civil társadalom képviselőivel. Közös állásfoglalást kellene, hogy kialakítsanak és egy közös megközelítést kellene kialakítani arra vonatkozóan is, hogy az Európai Unió hogyan tudja ezeket a fejleményeket támogatni, hogyan tudja az ő munkájukat elismerni és támogatni, segíteni, ahogy ez el is hangzott. Természetesen a civil társadalom képviselői több oldalról, több hangon szólnak, minden esetre támogatásra van szükségük a következő hónapokban úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak megvan a lehetősége arra, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra, és támogassa a civil társadalmi szervezeteket a folyamatos munkájukban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ance, önnél szó, kérem zárja le a megbeszélésünket. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za e, bardzo interesujące Köszönöm szépen a szót. Engedje meg, hogy Szívem mélyéből köszönetet mondjak ezért a rendkívül érdekes beszámolóért. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a mai napon felvázolták annak a jogi értelmezését, hogy mi is történt Minszben december 19-én. Dako úr és elnök úr is, és a tanács képviselői és a nemzetközi szervezetek képviselői is megmutatták, felmutatták számunkra azt a hátteret, amely mentén ezek az események bekövetkeztek, illetve milyen időrendben következtek be az események, és erre a hatóságok hogyan reagáltak. Itt egy békés tüntetésről van szó, és nem ez a tüntetés a forrása a bajoknak Minskben. Ez már csak egy ö, indok volt arra, hogy a fehér orosz hatóságok meg nem engedhető módon kapcsolódtak be ezekbe az eseményekbe. Nagyon sok politikai aktivista börtönben van, és nekünk arról kell gondoskodni, hogy minél gyorsabban kiszabaduljanak és rehabilitálják őket. Az ebesz is és nem csak az Európai Parlament megerősítette, hogy Otasevics úr ezt el is mondta, tehát nem csak az Európai Parlament az, akinek nem tetszik a fehér orosz hatóságok magatartása. Itt nem csak arról van szó, hogy mi, hogy mi kritizáljuk a fehér orosz rendszert. Mi nagyon hálásak vagyunk az EBESZ-nek azért, hogy megvizsgálta a fehér orosz helyzetet, és megvizsgálta azt is, hogyan lehet reagálni ezekre a problémákra, és nyomást gyakorol a rendszerre annak érdekében, hogy a politikai fogvatartottakat elengedjék. Szükségünk van arra, hogy megtaláljuk az új egyensúlyt a fehér orosz változások érdekében, és a következő ősz nagyon érdekes lesz az ország jövője szempontjából. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni a köszönet nyilvánításokhoz a vendégeink iránt és a, és a hallgatóság köréből a hozzájárulásért, és egyetértek velük, amikor azt mondják, hogy a nemzetközi nyomást fent kell tartani a fehérorosz rendszeren, ugyanis ez az egyetlen útja és módja annak, hogy elengedjék a bebörtönzetteket, és végül is bekövetkezzenek a változások egy jobb és szabadabb és demokratikusabb rendszer létrehozása érdekében. Amikor ide érkeztem erre a találkozóra, telefonon kapcsolatban voltam azzal a lengyel újságíróval, akit három hónapig letartóztattak, és csak most engedtek el, felfüggesztett börtönbüntetést kapott és ő is elmondta, hogy kérem mondja el mindenkinek, aki itt van, hogy engem csak azért engedtek el, mert nemzetközi nyomás volt, és ezek a gazdasági szankciók, amelyeket bevezettek, és ez még mindig fennáll annak a veszélye, hogy az Unió további szankciókat fog elrendelni. Ez az egyedüli érv, amelyet a minszki hatóságok megértenek. Ezt szerettem volna mindenképpen megosztani önökkel, és éppen ezért kérem az önök határozott állásfoglalását, mert csak ilyen módon lehet ezeknek az embereknek az életét javítani. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a meghallgatást. Szerettünk köszönetet mondani a résztvevőknek és köszönjük, hogy részt vettek ebben a vitában. Thank you very much.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 Kedves kollégák, folytatjuk a megbeszélésünket a következő témával. Kérem, foglaljanak helyet, hogy meg tudjuk kezdeni ezt a témát, ezt a megbeszélést. A következő témánk eszmecsere a szíriai elnökség képviselőivel, a jelenlegi szíriai helyzetről. Az EU másik országok kapcsolat delegációjának a közös szervezésében történik ez a megbeszélés, és üdvözlöm is az delegáció elnökét. Három hónap óta békés demonstrációk történnek Szíriában, viszont a rezsim erőszakosan elnyomja ezeket a tüntetéseket. Ez elfogadhatatlan számunkra. A múlt héten a parlamentünk elfogadott egy állásfoglalást, a, az ENSZ biztonsági tanácsa is elítélte azt, hogy önkényes letartóztatják a felvonulókat, sőt a gyermekeket, kiskorúakat is megkínozzák. Elítéltük az erőszakot és erős jelentős szankciókat javasoltunk. Üdvözölném, és szeretném üdvözölni vendégeinket, akik segíteni fognak a helyzet értékelésében. Ők prominens képviselői az a Tamás doktor úr az egyik, a civil aktivisták képviselője nemrég márciusban engedik ki a börtönből. 17 hónapot történt önkényes ítélet alapján börtönben. Ez már mindent elmond. Burán professzor urat, Burán Kágyon professzor urat is üdvözlöm a Párizsi Keleti Tudományok témájában a Párizsi Egyetemen előadó. Mind kettőjüket arra kérem, Melék úrral kezdve, hogy mutassák be számunkra, hogy milyen is a helyzet jelenleg Szíriában. Kérem, hogy maximum 10 percig beszéljenek, mert így valós eszmecserét tudunk az előadásokat követően folytatni. Önnél szó. For your invitation. Köszönetet mondok a meghívásért és másosorban pedig szeretnék köszönetet mondani mindenkinek és minden kormánynak, amely és akik segítettek engem a letartóztatásom időszakában. azért is köszönetet mondok, mert felhasználták erejüket arra, hogy fellépjenek a rendszerrel szemben az én szabadon bocsátásom érdekében. Szeretnék beszámolni a szíriai forradalom helyzetéről Három hónapja zajlanak az események, és az emberek egy nagyon rossz rendszerrel szembesülnek. A forradalom kezdete óta a rendszer fegyverrel lépett fel a civilekkel szemben, olyan személyekkel szemben, akik teljesen fegyvertelenek voltak. Mindenki az utcákon, a városokban, a falvakban, ők békés demonstrációkon vettek részt, és éppen ezért nem értjük azt, hogy a rendszer miért lépett fel fegyverrel ezen emberekkel szemben, és miért öltek meg olyan sok embert. Ha figyelemmel vesszük a rendszer történetét, akkor 1980-ig mehetünk vissza, azóta semmi sem változott 1980-as, 1990-es években 60-70 ezer embert öltek meg börtönökben és más események kapcsán. Ugyanez a gondolkodás tapasztalható még mindig ebben a rendszerben Eh, Assad elnök és fia is ugyanezt a, eh, elképz, ezt a gondolatmenetet folytatja. Eh, mi arra kérjük a rendszert, hogy ha bármilyen párbeszédre készek, akkor meg kell, abba kell hagyni a békés polgárok megölését. Vissza kell vonni a tankokat, nem szabad, hogy a biztonsági szolgálatok tovább támadják a békés embereket, nem szabad tovább támadniuk a forradalmat, engedjék meg, hogy tanácskozhassunk és megvitathassuk ezt a helyzetet. Semmi sem történt a felhívásunk kapcsán. A rendszer a továbbiakban is letartóztat embereket, megöl embereket, és most körülbelül 15 ezer embert börtönöztek be semmilyen indok alapján. Több mint 2000 embert gyilkoltak meg, és körülbelül 1500 ember eltűnt. Körülbelül 100 gyermek aki 15-12 évesnél fiatalabb volt. Ők korlátozás nélkül megkínoztattak, és felhívtuk a szír hatóságokat arra, hogy fejezzék be ezeket a kínzásokat. Azonban ez a rezsim nem veszi figyelembe ezeket a jelzéseket nem veszi figyelembe a nemzetközi jogot, a nemzetközi szerződéseket, de az országon belül sem tartja, tisztá, tartja tiszteletben a törvényt. Semmilyen törvényt nem tartanak tiszteletben ők parancs alapján irányítják az országot. A, a törvények a könyvekben vannak, a könyvek pedig a könyvespolcokon éppen ezért el tudják képzelni azt, hogy milyen egy ilyen rezsim keretein belül élni. Én jó magam is nagyon sok levelet intéztem Assad elnök felé, sőt már tíz évvel ezelőtt is kapcsolatba léptem vele, és a biztonsági hatóságok és a minisztereket is küldtem leveleket, nagyon sok emberrel találkoztam, viszont semmi sem változott. Az emberek most már látják, hogy nincs lehetőség párbeszéd folytatására. Ahogy mondtam, nagyon sok a vérveszteség az utcákon, és a rezsim nem veszi ezt figyelembe. A mi embereink, azaz az ellenzék most már csoportokat hozott létre, tanácskozásokat tart, azért, hogy megvitassák az ország jövőjét, mert mi abban hiszünk, hogy ez a rezsim megbukott, véget ért, kudarcot vallott nincs esélyük már arra, hogy tovább uralják az országot. Véleményem szerint ez a rezsim ugyanúgy, mint más országokban ennek a rezsimnek vége van. Már nincs helyük a nemzetközi társadalomban nincs joguk arra, hogy új törvényeket hozzanak az ország irányítására. Nekik el kell gondolkodniuk arról, hogy hogyan távozhatnak, és hogyan és engedjék meg nekünk, hogy megváltoztassuk ezt az országot diktatúrából, egy olyan jövőbeni országba, amelyet a demokrácia, a szabadság jellemez, ahol az embereket tiszt tiszteletben tartják, függetlenül azok etnikai, vallási hovatartozásokról, hogy arabokról van-e szó, vagy más nemzetiségű polgárokról van-e szó. Mi saját magunk Damaszkuszban tartunk egy gyűlést, e hónap 16-án meg fogjuk vitatni Szíria jövőjét, és lesz egy másik találkozó ugyanazon a napon Isztambulban, a, az országon kívül élők bevonásával, és mi már, és úgy gondoljuk, hogy néhány nap elmúltával, majd valamennyi ellenzéki bevonásával további gyűléseket akarunk tartani, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a jövő irányába. Szíriában az emberek abban hisznek, hogy Európa partnerük. Nekünk hosszú múltunk van Európával, és én úgy gondolom, hogy ha Európa segíti a forradalmat, segíti azokat az embereket, akik most az utcákra vonultak, akkor ez nem csak nekünk jó, hanem önök számára is jó, mindkét fél számára jó, különösen az országból elvándorultak számára, mert eh, talán ők is problémát okozhatnak eh, és reméljük, hogy ha meg tudjuk változtatni Szíriát, eh, jobbá tudjuk tenni a jövőben, akkor ez mindenki számára előnyös lehet. Most például a 3000 tank mozog Szíria területén. Bányász és a falvak körül és a városok közül, városok körül nagyon sok tank vonult fel nincs élelmiszer, mind, mindenféle ellátást megakadályoznak, az embereket elhurcolnak az otthonaikból, a férfiakat, és megkínozzák őket. A feleségeik kénytelenek ezt végignézni. Tudjuk, hogy mi történik hogyan tudunk ebből a rossz helyzetből kikeveredni. A szíriai nép nagyon bátor volt, ők jó emberek. Mi mindannyian a társadalom minden rétegéből együtt kívánunk dolgozni, együtt akarunk felvonulni az utcákon, és reméljük, hogy találunk majd politikai segítséget az önök részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mi tartozunk önnek köszönettel. Köszönöm szépen. Gallium professzorja a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak, hogy beszámoljak önök előtt egy olyan helyzetről, amire ma az egész világ nagyon odafigyel. Egy olyan ország átalakulásáról van szó, amely rengeteget szenvedett, egy önkényuralmi rendszerben, és most demokratikus átalakulási folyamatok indultak meg. Diktatórikus rendszer próbálunk demokratikus rendszerre átállni. Mindenki tudja, hogy Szíria ezer éves, több ezer éves történelemmel rendelkezik, közössége teljesen integrált, és a tolerancia szellemében élnek itt az emberek, a béke szeretet jegyében jelentős civilizációs kulturális örökségük van. Ugyanakkor egy szovjet rendszerű kormány áldozata ez a nemzet. A rezsim keretei között minden szabadságjogot elnyomtak, semmilyen jogot nem biztosítottak az embereknek, rendszeresen megalázták az embereket. Sajnos az európai politika az utóbbi 30-40 évben nem lépett fel ezzel a helyzettel szemben. A stabilitást minden áron föntartani kívánták egy olyan rezsimben, ahol jelentős kőolajtartalékok vannak, és Izrael biztonsága mindig is prioritást élvezett. Ne felejtjük el ezt. Remélem, hogy ez a helyzet ma már megváltozott, és a parlament úgy fog dönteni, hogy felhagy ezzel a politikával, ami igazából egy diktatórikus rendszer támogatott. Ászád és rezsime mindig a közel-keleti stabilitás alapkövének tekintették. Most viszont pontosan innen indultak ki azok az események, amelyek több országra elterjedtek. A mai helyzetben azt láthatjuk, hogy soha nem volt ennyire határozott a nép, hogy a jogait megszerezze, és soha nem volt ennyire kész arra, hogy minden lehetséges és minden szükséges áldozatot meghozzon ahhoz, hogy legyen jövője, hogy megszabaduljon ettől a rezsimtől. Egyébként a rezsim se volt soha ennyire barbár, soha nem lépett fel ennyire barbár módon, mint ahogy azt ma a szíriai rezsim teszi Biztos, hogy önök nagyon jól tájékozottak a tekintetben, hogy mi történik Szíriában. De kérem támogatásukat, kérem, hogy támogassák ezen nép döntését, hogy egy olyan rezsim keretei között egy olyan rendszerben élhessenek, amely megfelel a nép akaratának és egy az állampolgárok által, és az választott és az állampolgárokat képviselő kormány vezethesse az országot. A szíriai ellenzék na, nagyon sok időt elvesztegetett, hogy megszerveződjön, de most már megkezdődött ez a folyamat, több találkozót tartottak azért, hogy pontosítsák az egyes folyamatokat, az egyes elképzeléseket. Pont ma is konferenciát szerveztek, minden esetre a szíriai ellenzék nem megosztott, ez sokszor elhangzik, nem megosztott, plurális, és ez természetes, hiszen ez minden ellenzék esetében igaz. Egységes az ellenzék, többféle platformon alapul, néhány pontban ezt össze is lehet foglalni. Minden ellenzéki csoport egyetért azzal, hogy demokratikus rendszerre kell átállni. Ez azt jelenti, hogy az összes ellenzéki csoport elutasítja, hogy a jelenlegi rezsimmel bármilyen kompromisszumot kössenek. Második pont. Az összes ellenzéki csoport elutasít bármilyen külföldi katonai beavatkozást. A szíriaiak, és ez minden szíriaira érvényes, egyetért azzal, hogy elutasítják a katonai beavatkozást. Biztosak abban, hogy képesek, hogy a saját erejükből megváltoztassák ezt a diktatórikus rendszert. Harmadik pont, minden szíriai egyetért abban, hogy Szíria egységes állam, egységes nép, és elutasítanak mindenféle diszkriminációt, akár etnikai, akár vallási, akár más diszkriminációról lenne szó. Tehát minden diszkriminációt elutasítanak, véleménynyilvánítás szempontjából is, vallási szempontjából is, pedig a e, rezsim pontosan ezt teszi, az ellenzéke szemben így lép fel. Negyedik megjegyzésem, hogy az ellenzéki csoportok mindannyian egyetértenek abban, és támogatják azt az elképzelést, hogy a tüntetések békésekkel, hogy legyenek. Elutasítanak bármilyen erőszakos fellépést a tüntetők részéről és pontosan emiatt mondtam azt, hogy az ellenzék teljesen egységes. Mit kér az ellenzék? Mit kér a szíriai nép az európaiaktól? Véleményem szerint a lényeg az, hogy közösen vizsgáljuk meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket alkalmazni lehet, amelyekkel támogatni lehet, segíteni lehet a szíriai népet, hogy megvalósítsák terveiket, hogy demokratikus rendszer felé el tudjanak mozdulni. Politikusok, képviselők helyi jelenléte például nagyon hasznos lehet a tüntetők védelme céljából. De úgy gondolom, hogy Európa egységesen, és ebben a parlamentnek jelentős szerepe lehet, végig kell, hogy gondolja, hogy milyen szolgálatokat lehet felállítani, amelyek megoldást jelenthetnek, vagy választathatnak gyakorlati és gyors válaszokat a szíriai nép sürgős igényeire, hiszen ez az átállási időszak nagyon nehézkes. Itt viszont önöknek kell meghatározniuk, hogy milyen támogatást tudnak biztosítani a szíriai nép számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, professzor úr. Most kollégámnak adom meg a szót, Mario David úrnak, aki, ahogy mondtam, a delegáció elnöke. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Álmarén, illetve Galin professzoroknak a bevezetőjükért. Természetesen mi itt az Európai Parlamentben nagy figyelemmel követjük az eseményeket az önök országában, és abszolút támogatunk mindent, ami segített abban, hogy a vérontást megakadályozzuk, és szeretnénk javítani annak feltételeit, hogy létrejöjjön a demokrácia. Hiszen nagyon sok értékben osztozunk, ön is elmondtam. Amit szeretnék megkérdezni öntől, az két-három dolog lenne. Gelin professzor úr említette azt, hogy milyen konkrét intézkedéseket várnak tőlünk, nem csak az Európai Parlamenttől, hanem az Európai Uniótól is. És az Európai Parlament bizonyára ebben szerepet is játszhat. Vannak konkrét intézkedések, amelyeket kérhetnénk a tanácstól, a bizottságtól, hogy el lehessen érni ezeket a célokat. Először is meg kell akadályozni a vérontást, és lehetővé kell tenni a békés átmenetet. Lehet, hogy a rossz szót használjuk, tehát nem lehet azt mondani, hogy még demokratikusabb legyen valami, nem, valami vagy demokratikus, vagy nem demokratikus. Második dolog, hogyha ha van bármilyen szerepe az iráni hatóságnak abban, ahogy a szíriai kormány reagál a saját népességé re, harmadik ponton pedig az első követeléshez kötődik a libanoni bíróságot illetően. Van-e bármilyen szabály arra, hogy van-e bármilyen szerepe a szíriai hatóságoknak ebben? Utolsó kérdésem, ha megengedi, hogy eltérítsék a közvélemény figyelmét arról, mi történik az országban, ez ki, ezért koncentrálnak-e az izraeli, az a szirei határa. Most pedig Pöttering úr következik, aki nemrégiben tért vissza a közel-keletről. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon nagy benyomást tett rám azt, hogy meghallgattatok a két vendéget. Személyesen szeretném elmondani azt, azt hogy teljes mértékben támogatom önöket, és a stabilitás szót ha használták. A stabilitáshoz tartozik a szabadság és a demokrácia is. A 70-es években az európai kontinensen, amikor még kommunizmus is létezett, akkor is beszéltünk a stabilitásról, azonban ez a temetői stabilitás volt, azt szeretném, hogyha az önök demokráciája valóban sikeres lenne. Hogyha elmondják nekünk azt, hogy mit tehetünk, akkor ezt mindenképpen megtesszük, de nem szeretnék magunkat önökre erőltetni, tehát kell egyfajta egyensúly, akkor segítünk, hogyha megmondják, hogy mit kell tegyünk. Ezen az alapon egy kérdést is szeretnék önökhöz intézni, és valamit felvázolni. 2008-ban a kultúrák közötti párbeszéd évében az Európai Parlament a Damuszkoszi főmuftival, Muszi úrral találkoztunk, és beszéltünk sokat a régiók közötti együttműködésre. Néhány héttel ezelőtt egy levelet írtam neki azzal a kéréssel, hogy találkozzon a keresztény képviselőkkel, keresztény egyházak képviselőivel, és szólítson fel az erőszak beszüntetésére és a válaszában sajnos csak a rezsimet védte. A kérdésem az az, hogy hogyan állnak a különböző muszlim csoportok. Tudom, hogy Assad a diktátor megpróbálja minden módszerrel megvedeni az uralmát, de mi a helyzet a szunitákkal? A, mi az ő koncepciójuk a demokráciáról, és hogyan viselkednek a keresztények most? A keresztényeket eh, mindig is tolerálták Szíriában, ezt mindig is csodáltam, hiszen más országban ez más volt. A damaszkuszi templomon még egy keresztény, egy kereszt is volt, amit ritkán lehet látni eh, az arab világban. A kérdésem az az, hogy hogyan állnak a keresztény vezetők az önök országában tapasztalható fejleményekkel szemben, és eh, szívünkkel és azt kívánjuk önnek, hogy valóban egy igazi demokrácia alakuljon ki Szíriában. Köszönöm szépen. Belder úr a szó. Ö... Az EFD-nek a koordinátora és az izraeli delegáció elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a Petering eh, úr hozzászólásához kötődik. Én egy arab eh, eh, barátommal állandóan kapcsolatban vagyok, arabul is nagyon beszél, Damaszkuszban él, és nagyon aggódik a keresztény egyházak hozzáállása miatt Szíriában most. Tehát a kérdésem az az, hogy itt van egyfajta félelem, hiszen láthatjuk, hogy milyen fajta képek vannak Szíriában most. Nemrégiben kaptam egy dokumentumot, konkrétan tegnap, a keresztény egyháza képviselőitől, akik hangsúlyozták azt a félelmet, hogy mi lesz majd a keresztényekkel az eszer utáni periódusban. Tesznek-e majd az ő védelmükről. Szíria egy rendkívül komplex, több etnikumú, több egyházú, több vallású terület. Mi lesz majd a, a kurdokkal például? Ez is egy kérdés. Végezetül pedig beszélt a belső intervencióról, és azt mondta, hogy ezt szeretnék, viszont a helyzet az az, hogy a külső intervenció is meg történik különböző tanok szerint, tehát az Irán köztársaság részéről milyen beavatkozás van most, és vannak-e dzsihadisták, extrém csoportok, akik esetleg felbújtanak erre a helyzetre, és ez a helyzet ki fog élesedni. Köszönöm szépen. Az EU török parlamenti delegáció elnökének adom most meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Úgy gondolom, bizonyára ismerik a parlament Szíriával kapcsolatos állásfoglalását, és láthatták, hogy támogatjuk, folyamatosan támogatjuk a demokratikus átalakulásokat, a szabadságmozgalmakat, és elítéljük az erőszakot. Azt is láthatták, hogy nincs felhívás Bashar el assad irányában, hogy mondjon le a hatalomról. A Human Rights Watch dokumentálni tudta az emberi jogok megszegését a rezsim részéről. Egy kérdést feltett egy kolléga, és Ugye felmerült az, hogy milyen módon tudjuk támogatni Európai Unió szintjén az önök országát. Ezt fontosnak tartanám és érdekesnek tartanám először is a párbeszéd keretei között ugye potenciálisan ellenmondásos dolgokat mondanak, hiszen ha azt mondjuk, hogy a a politikai dialógust feltételekhez szabja, és szabjuk, akkor Mario úr azt mondta, hogy ugye a tüntetők szabadsága, az erőszakos fellépése való felhagyás, stb. Viszont ha ez nem teljesül, akkor ugyanis dialógus a rezsimmel. Önök azt mondják, hogy nem lehet párbeszédet kialakítani ez a rezsimmel, de hát ez eléggé kérdéses politikai vitákon sokszor részt veszek. Tudom, hogy a helyzet nem egyszerű, de azért kérem, hogy ezt magyarázzák meg részletesebben. Damaszkuszban van-e már bármiféle beindult párbeszéd valamelyik párttal csoportosulással? az is fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy a rezsim körül mi történik. Például, hogy ma a hadseregben, vagy más ter- testületben vannak-e már olyanok, akik fölépnek a hatalom ellen, tudnak-e külső támogatásra, persze értjük az iráni sniperek részéről a támogatást, de általánosságban van-e bármilyen beavatkozás, milyen jövőbeni szövetségre számítanak, és hogyan le, lehet elérni, hogy a konfliktus az ne eszkalálódjon. Végig kéne gondolni ezeket a kérdéseket, és ennek segítségével talán meg lehetne erősíteni operatív szinten a támogatást, és el lehetne érni a BT határozatát is, amiben teljesen explicit módon meg lehetne határozni Bashar Assad elítélését, fel lehetne hívni őt arra, hogy mondjon le a hatalomról, és ki tudnánk fejezni a nemzetközi támogatást. A, úgy tűnik, hogy a hatalom részéről nincs lehetőség demokratikus átalakulásra. Ugye sokan elmenekülnek Szíriából, és sok politikus nyilatkozik a Törökország is próbálta egy kicsit átalakítani a kapcsolatait az országgal. Ugye a régi rezsimmel jó kapcsolatban voltak, most átalakulnak ezek a kapcsolatok. Mit mondanak ők egy ilyen fontos, önök egy ilyen fontos szomszéd esetében, amely Törökország? Milyen a kapcsolatuk most Törökországgal? Köszönöm. És most kérem, hogy válaszoljanak 10-10 percben. Láthatják, hogy nagy az érdeklődés, és fontos konkrét kérdéseket kaptak. Álmának úr öné a szót, és utána a professzor úré. That something uh, speech about the, uh... Beszéltek sokan a keresztényekről, a kurdokról és más vallásokról, amelyek jelen vannak Szíriában elnézést kérek, ha azt mondom, hogy mi nem érzékelünk ebben a vonatkozásban problémákat. Néhány nappal ezelőtt elolvastam Maluf Dalabilinek az emlékiratait. Ő többször is volt Szíriának a miniszterelnöke a régi időkben. Ő írt azokról a tárgyalásokról, amelyek a franciákkal folytattunk 1936-ban. Akkoriban néhány író levélben fordult a francia kormány felé, és azt mondták, hogy kérem ne vonuljanak ki Szíriából, mert a kurdokat és a keresztényeket ezt követően veszély fenyegeti. Ez egy nem egy nagy vicc volt, hanem egy nagy hazugság. Most a kormány ugyanezeket a húrokat pengeti. Én üdvözlöm a politikusokat, a sajtót, a médiát, és több mint 15 éve tartom velük a kapcsolatot, de mindig ugyanezt a dalt hallom. Mit fognak tenni a keresztények érdekében például? El szeretném önöknek mondani, amikor a amikor létrejön a demokratikus rendszer Szíriában, Faisal Hurinak nevezték akkor a miniszterelnököt, ő egy keresztény volt. Senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy miért pont ő lett a miniszterelnöke. Hashemile Teszi, ő volt az államfő. Ő elment, ő nem ért ezzel, egyet ezzel. Ő, ő ennek ellenére államfővé vált, bár, kis, bár, ha bár keresztény volt. Semmi nem történt. Nekünk nincsenek problémánk az, etnika, az etnikumokkal vagy a vallási csoportokkal. Mi megpróbáljuk jól érezni magunkat Szíriában, békében akarunk élni, együtt akarunk élni. Ez a rezsim, tehát az Assad féle rezsim, és különösen az Assad rezsim, ők hozzák létre ezt az ellentmondást. Mi nem hiszünk abban, hogy valaki itt keresztény, mások muzulmánok, mi minnyáján egyformák vagyunk. Az ellenzékben a legkülönfélébb emberek dolgoznak együtt, vannak kurdok, vannak keresztények, vannak muzulmánok, és ez nem jelent semmit, minnyáján szíriaiak vagyunk. A forradalomban az utcákon az emberek mindig azt mondják, hogy egy egységes Szíriát követelnek, Szíria egy. Nem tudom, hogy ennél jobban hogyan tudnám ezt megmagyarázni önöknek. Mi nem hiszünk ebben a veszélyben, mert együtt dolgozunk. Az én tanítóm Mustafa Szivej volt, ő volt a muzulmán testvériségnek a vezetője ő parlamenti képviselő volt, és a muzulmán testvériség 1945-től 1949-ben ők először egy katonai csoport volt, egy katonai pucsot hajtottak végre. Ez a személy ezután a parlamentbe eh, került, és nem volt semmilyen problémája a különféle vallási csoportokkal. Mi nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Én azt hiszem, hogy a jövő mindenki számára jó lesz, hiszen mindenki jelenleg érzi a rosszat az országban, ugyanis ők ugyanúgy éreznek, ahogy én is érzek mi bennünket kizsákmányol az Assad féle rendszer. Hogyha Szíriát egy farmnak tekintjük, akkor az emberek ott rabszolgák, és mi meg akarunk szabadulni ettől a régi életünktől. Mindenféle háttérrel rendelkező szíriai meg akarja változtatni ezt az életet, jobb életet, szabadabb életet akar bármilyen hátterűek is legyenek ezek az emberek, nem félünk tehát ettől a, ettől a változástól. Heard... És azt is hallottam, hogy néhány barátunk itt az irániakról beszélt. Hogy mit csinál Irán Szíriában. Véleményem szerint nagyon sok szíriai ellenzéki úgy gondolja, hogy, hogy az iráni rendszer segíti a mi diktatúránkat, ugyanis mindkettőnek ugyanaz a háttere, mind a kettő diktatúra. Iránban az ajatollahok diktatúrája érvényesül. Ők is dik- diktátorok, és a szíriai rendszer is egy diktatúra. Assad ő stratégilag használja ezt a vallási kapcsolatot Szíria és Irán között, megnyitotta az ajtót Irán számára, és behívja őket az országba. Én abban hiszek, hogy hogy van egy hogy van egy forradalmi hadsereg Szíriában, és megpróbálják segíteni a szíriai rendszert. Ezek, ezek közül az emberek közül néhányat már letartóztattak, és találtunk már Hezbollah képviselőket is, akik Libanonból érkeztek. Ezek az emberek a szíriai diktatúrát akarják támogatni, mert ez felel meg az érdekeiknek a szíriai rezsim voltak éppen a híd Irán és a libanoni Hezbollah között. Éppen ezért ők érdekeltek abban, hogy Szíria fennmaradjon jelenlegi formájában. Mi ebben nem vagyunk érdekeltek. Néhányan megkérdezték, hogy kívánunk-e párbeszédet folytatni a rezsimmel a rezsim meghív néhány ellenzékit, de semmilyen ellenzéki nem hajlandó ezzel a rezsimmel tárgyalni, mert ez a rezsim egy gyilkos rezsim. Három hónappal ezelőtt megkértük a rezsimet, hogyha önök biztosak abban, hogy változásokra készek, akkor vonják vissza a tankokat, vonják vissza a hadsereget, hagy, tiltsák meg azt, hogy a biztonsági szolgálatok megkínozzák az embereket, engedjék meg, hogy az emberek békésen fejtsék ki a véleményüket az utcán, engedjék el a fogvatartottakat. Most már 15 ezer új fogvatartott van, és a múltban 5 ezer volt, most már összesen 20 ezer politikai fogvatartót van, akiket semmiért tartoz, tartóztattak le törvénytelenül, de ez a rezsim nem foglalkozik a törvényel, a törvény semmiség a rezsim számára. Mi ellenzékiek, mi, mi keressük a kapcsolatot a hadsereggel, úgy gondolom, hogy a hadseregben két oldal van. Egyik oldal támogatja a rendszert, 60 ezer 60 ezer katonája van ennek a hadseregnek, és ezek a személyek, ők támogatják az Assad családot, ők is, de a hadsereg másik fele voltak éppen az emberek mellett áll. Éppen ezért most úgy úgy tűnik, hogy nagyon sok katona dezertált, sokan átszöktek Törökországba, ez néhány nappal ezelőtt történt utoljára, és talán rövidesen maga a hadsereg is a rezsim ellen fog fordulni, és azt fogja mondani, hogy megengedhetetlen a vérontás, remélem, hogy ez hamarosan be fog következtetni. Köszönöm szépen, és elnézést, ha túlléptem az időt. Köszönöm szépen, és ez egy nagyon pozitív kicsengés volt, ugyanis nagyon sok társadalomban a hadsereg a legerősebb struktúrát jelenti. Professzor úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért. Úgy gondolom, hogy a helyzet nagyon komplex, ezt ki kell mondani. Igen, valóban vannak feszültségek, beszéltünk erről. Konkrétan öt olyan kérdés van, amire szeretnék reagálni. Kisebbség és többség kérdése, igen, valós, ez problémás, főleg az Assadi rendszerben. Aztán a beavatkozási módok és lehetőségek, a dialógus, a hatalommal, az ellenzék helyzete milyen ma, milyen a kapcsolata a rezsimmel. A negyedik kérdés a hadsereg, hát erre már kaptunk választ, de még én is szeretnék kitérni rá, illetve a jövőbeli szövetségek, a külpolitika, a regionális hatalmak helyzete, konkrétan Törökország többség és kisebbség kérdése. Itt történelmi indokok vannak. Szíriában vallási konfliktusok soha nem voltak. Ez az egyetlen olyan ország, soha a történelemben is soha nem volt, hiszen ez a keresztútja a kultúráknak, hát maga az identitás, a szíriai identitás az etnikai és kulturális pluralizmuson alapul. Az egész a civilizációban, a kultúrában benne van az, hogy együtt élünk, különböző emberek, különböző származásiak, vallásúak, és folyamatos a párbeszéd. Ez az egyetlen olyan ország, ahol nem egy, hanem négy vezető van. Persze a legfontosabb, a legkisebb minoritásból, egy kisebbségből származik. Egy kurd vezetővel, és egy szunita, és egy harmadik etnikai vezetővel. Soha nem kisebbségiként gondolunk rájuk, hanem mint szíriai személyekre, szíriai politikusokra, szíriai nemzetiségű emberekre, és ez a többszörös vezetés érvényes. Ez a régióban az egyetlen olyan ország, ahol keresztény miniszterelnök volt. Ezek mind olyan elemek, amelyek bizonyítják, hogy milyen az általános kulturális környezet, amelyben a szíriaiak élnek. Nincsenek határok a szíriaiak között a vallási tartozás alapján. És ez nagyon fontos, akár szociológiai indként is felhasználhatjuk, hogy nincsen olyan, nincsen megosztott, klánokra felosztott elit, hiszen ez veszélyes lehet, amikor egy politikai elit kialakul szuniták részéről, keresztények részéről, az problémás lenne. De a szíriai elit mindig is egységes volt, egy volt, most is egységes, ugyanabban a pártban vannak. A pártok nem a vallásokhoz kapcsolódnak, kivéve a kurd pártot, ahol inkább de ez a párt is inkább nemzeti érdekeket szolgál, és nem etnikai alapon politizál a történelmi és a szociológiai helyzet alapján láthatjuk, hogy nincs igazán olyan kockázat, hogy valás háború robbanna ki. Persze a jelenlegi helyzet akár így is eszkalálódhat, hiszen a keresztények tényleg félnek, más kisebbségek is félnek, folyamatosan alakul a helyzet. A rezsim fejébe vette, hogy ők védik ezeket a kisebbségeket, de őket nem a muzulmánok védték soha a történelemben sem, hiszen nem muzulmán ellenesként léptek föl, hanem egyszerűen védték a saját szerepüket a politikai életben, az ország felszabadítása érdekében, az ország építkezése során. Ez rendkívül fontos, és az elítjük továbbra is így gondolkodik. Ez garantálja, hogy nincs, nem lesz megosztottság. Ha bármilyen feszültség vagy ellen tét kialakul, akkor ez a szíriai, keresztény, muzulmán, stb. elit lesz az, amely beavatkozik és leállítja ezeket a feszültségeket. Példák is vannak erre, amikor a rezsim megpróbálta megosztani ezeket a kisebbségeket, akkor a két kisebbség találkozott, és felismerték ezt a helyzetet, és úgy döntöttek, hogy az imám mok a másik közösségben is imádkozhatnak és vezethetik a vallási találkozókat, és pontosan ezért úgy gondolom, hogy biztosítatom önöket arról, hogy vallásából nem fog kitörni. Igen, ma a muzulmánok, mint más arab országokban is, számukra nagyon fontos a vallás, vallásosabbak, ugye Törökországban is ez a helyzet, és konkrétan amióta Erdogán hatalomra került, nem az iráni modell vezeti a muzulmánokat, beleértve az iszlámokat is, hanem a török modell, az a példaértékű, a világban a muzulmánok mindenhol felismerték azt, hogy a török modell, amely az iszlamot és a demokráciát össze tudja házisítani, sokkal jobban működik, mint egy olyan modell, amely belül és kívül is csak konfliktusokhoz vezet. Úgyhogy pszichológiai, kulturális, politikusan teljesen fölhagyott a teljes arab világ az iráni modellel. Úgyhogy a iszlám forradalomban sem a régi iráni rendszer a cél, és ez egyre inkább csak erősíti a szabadság és a demokrácia céljait. Az iszlám pártokban is már egyre inkább érvényes ez. Második kérdés a, a külső beavatkozás, hogy van-e külső beavatkozás. Úgy gondoljuk, hogy az iránok és a beavatkoznak, és a külügyminiszter, a szíriai külügyminiszter nem is titkolja ezt, hogy támogatást kapnak. Persze, hogy hogy történik ez, tanács katonai biztonsági tanács keretében, vagy más elemekkel, de ezt még pontosan mértük föl iráni személyek helyszínen is jelen vannak, persze őket nem lehet vádolni. Persze lehet, hogy nemzetközi szinten ezek a helyzetek ismertebbek minden esetre. Pillanatnyilag az iráni beavatkozás az korlátozott, szakértői, erkölcsi, politikai támogatást adnak, ez egyértelmű. hiszen szövetségesnek tekintik a szíriai rezsimet. A dialógus, a párbeszéd a rezsimmel. Nemrég még azt a szíriaiak is úgy gondoltak, mint a nyugatiak, hogy Básárra lehet számítani, hogy megoldjuk a helyzetet, hogy meg lehet szabadulni a privilegizált militarista osztálytól, a biztonsági problémáktól, és demokratikus útra lehet lépni. Ez nem volt sikeres, nem igazán bizonyította azt, hogy, hogy képes arra és hajlandó arra, hogy megszabaduljon ezektől a militáris elemektől, vagy biztonsági elemektől, és hogy a nép kívánságának megfelelően előrelépjen. Mostanáig soha nem beszélt a nép előtt. Soha nem ígért demokratikus átalakulást. Azt mondta, hogy reformok lesznek, de soha nem mondta, egy nap sem mondta azt, hogy amikor eljár a mostani mandátuma, ez 2014, ugye még addig van néhány év, hogy a mandátum végén lemond a hatalomról. Soha nem mondta azt, hogy elnöki választást fog kérni és továbbra is így viselkedik, továbbra is parancsot ad, hogy lőjenek a népbe a tüntetők közé. Sőt, most még erőszakosabb a kampánya. Lakásról lakásra fölfogatják az emberek lakóhelyét, megkínozzák az embereket, leállítják az elektromos áramszolgáltatást, a vizet, az internet szolgáltatást, azért, hogy teljesen izolálni tudják a lakosokat, és megkezdik a kínzást. 53-an haltak bele a kínzásokba a szíriai börtönökben az események kezdetétől fogva. Anélkül, hogy említenénk azt a 10 5000 letartóztatott embert a, és az egyéb áldozatokat ha az ellenség, ha az ellenzék megszerveződne, hogyha pártokba szerveződne, elfogadná a dialógust, de nem fogja elfogadni a rezsimnek a feltételeit, hiszen ha a rezsim továbbra is letartóztatja az embereket, megkínozza őket, úgy nem lehet párbeszédet követelni. Az ellenzék egy csoportja se fogadna el ilyen feltételekkel dialógust, hiszen akkor elveszteni a hitelességét. Bashar Assad persze mindenkinek mindenféle politikai vezető szerepet ígért, úgyhogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akik erre, erről meggyőződhetők. A, igazából elutasítjuk azt a diktátumot, amit dialógusnak hívnak. A dialógus előkészítő bizottság tagjaira is az az érvényes, hogy mindig a hatalom határozza meg a napi rendet, a pontokat, a témákat, és igazából nem pontosítják a célt, hogy miért is tart, tartanak ilyen üléseket, csak azért, hogy felosszák a tortát, hogy felosszák a hatalmat. Ez azt jelenti, hogy az ellenzéket teljesen kizárták, teljes mértékben kizárták a bármilyen fajta egyeztetésből, dialógusból, dialógus előkészítéséből. Ez nem dialógus, ez diktátum. A hatalom kezében van, a hatalom határozza meg a játékszabályokat. Úgyhogy nem arra van szó, hogy elutasítjuk a párbeszédet, hanem a hamis párbeszédet, a csapdát utasítjuk el, mert a rezsim folyamatosan csapdát állít az ellenzék számára nem fogadható el a dialógus elképzelése, hogyha az elnyomást teljes mértékben nem számolják föl. Ez vitathatatlan alapfeltétel. Ha az elnyomás folytatódik, nincs párbeszéd, nem lehet úgy párbeszédet folytatni, hogy a puskacsövet az ember fejéhez tartják. Az ellenzék ebben egyetért, egységes ebben a témában. Nincs párbeszéd amit a rezsim néhány nappal ezelőtt szervezett párbeszédként, az teljesen sikertelen volt. Senki, semmilyen személyiség, nem csak a pártok képviselőről beszélek, hanem senki nem fogadta el, hogy részt vegyen az ellenzék részéről, hogy részt vegyen ezen a párbeszéden. És ez egy fiaskó volt, hiszen a kínálat teljesen elfogadhatatlan volt, hiteltelen volt. A hadseregről beszélve, a szíriaiak sokszor beszélnek erről, hogy esetleg a hadsereg fel fog lépni. Az ellenzék, ugye, vagy legalábbis én magam, mint ellenzéki, úgy gondolom, hogy nem számíthatunk erre. A hadsereg egységes kell, hogy maradjon, egy ilyen fontos intézmény, amely biztosítja a rendet, Ászát után is biztosítania kell a rendet. A hadsereg nem vesz részt az elnyomásban, hanem vannak kiválasztott, szelektált egységek, amelyeket küldenek az egyes helyszínekre. Ezért úgy gondolom, hogy a szíriai hadseregnek fontos szerepe van, és fontos szerepe lesz Basár már nem hihető, és nem tud hitelesen demokratikus átalakulási folyamatot vezetni. Úgy gondolom, hogy az átalakulás meg fog történni, egy nemzeti tanács fogja irányítani, egy átalakulást irányító tanács, amelyben lesznek hadsereg képviselői is ott fognak ülni, persze olyanok, akik nem követek el bűncselekményeket, és ott lesznek az ellenzékiek is, és ez a tanács kell majd, hogy előkészítse, átvezesse Szíriát az új demokratikus világban Utolsó kérdés, ötödik téma a szíriai szövetségek. Úgy gondolom, hogy a szíriai válság egyik jellemzője, hogy a helyi, hatos, helyi hatalmak nagyon fontosak, talán még fontosabbak, mint a nemzetközi szervezetek. Törökország, Irán, Egyiptom rendkívül fontos Szíria jövője szempontjából. Talán fontosabb, mint az USA vagy Európa. Elnézést, itt, vagyok, itt ülök az Európai Parlamentben, de ki kell, hogy mondjam. Úgy gondolom, hogy az európaiaknak együtt kell működniük a helyi hatalmakkal. Sőt, az egyetlen megoldás véleményem szerint, és ö, ö, félek attól, hogy a regionális hatalmak ö, vetélkedésnek leszünk a színhelye. A demokratikus átalakulás Szíriában párbeszéden keresztül kell, hogy működjön, hozzá a helyi hatóságok, helyi hatalmak kell, hogy kialakítsák a párbeszédeket. A, a török külügyminiszter Iránba fog látogatni, illetve a öböl államokba, Egyiptomba is el fog látogatni. Nagyon fontos, hogy Európa támogassa ezen országok fellépését, a regionális országok, Törökország, Irán támogatására van a szükség. Ezt a kérdést el kell választani, le kell választani az egyéb témákról. Például a nukleáris témáról Irán esetében el kell választani ezt a két dolgot. A szíriai helyzet megoldása és a szíriai támogatása érdekében párbeszédet kell kialakítani, gyümölcsöző párbeszédet az iránokkal, törökökkel és az arabokkal, egyiptomokkal, öböl államokkal. Ez rendkívül fontos. Ha ez sikerül, ebben az esetben az irániak nem fogják azt gondolni, hogy a szíriai rendszerváltás miatt a szíriaiak Irán ellen föl fognak lépni. Mi nem akarunk uh, Irán ellen föllépni, nem akarunk semmilyen állam ellen föllépni. Minden helyi ha- hatalommal a kölcsös tiszteletben tartás alapján szeretnénk a, a kapcsolatainkat kialakítani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Mária David úr. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Különböző alkalmakkor már találkoztam Hassad elnökkel, és mindig úgy gondoltam, hogy kevesebb hatalma van, mint amennyit mi kívülről látunk, sokkal inkább ellenőrzik őt apjának régi gárdája, és minden esetre most már túl később bármit is tenném, egy dolgot nem említettünk itt, de szeretném megosztani önökkel, hogy elítéljük a nemzetközi közösség álszentségét, és az, hogy két mércével mérünk, úgy gondolom, hogy el kell ö, ítélni azokat a nemzeti közösségben, akik ezt ö, teszik. Most Brazíliára, Oroszországra, illetve Kínára utalok. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan bánunk a szíriai válsággal, és hogy hogyan bánunk a líbiai válsággal természetesen nagyon ösztönző mondatokat mondott eh, a szíriai szekuláris eh, társadalomról a jövőben, és eh, tulajdonképpen a kultúrák párbeszéde, illetve a különböző népek békés egymás mellett élése ez nagyon fontos, és remetőleg ez folytatódni is fog. Nagyon röviden. A tegnapi támadás a nagykövetségek ellen, ez is elítélendő. Gondolnunk kell a konkrét intézkedésekre is, hogy meg lehessen szüntetni a vérontást. Nem tudom, hogyha A vagy B úr ö, vagyonát befogyasztjuk, akkor sikeresek leszünk-e. nem támogatom Szíria megszállását sem, vagy azt, amit Libiában követtünk. Sokkal konkrétabban kell fellépni, és azzal szeretném lezárni, hogy azt kérjem önöktől, hogy maradjunk kapcsolatba, és nem csak önöknek, de a szíriaiaknak is a lehető legjobbakat kívánjuk az ország átmenetele szempontjából. Elnök, köszönöm szépen! és ahogy önök is láthatják, van szolidaritás, értékeljük az információt és azt a tényt, hogy a valóságot is bemutatták. Köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a vitában, és sikert, sok sikert önöknek!